Okay. Rendben, üdvözlök mindenkit. Kezdjük most már el. Van néhány elnöki közlendőm is. Először is. A napirend elfogadása a feladatunk, nem látok senkit ellenkezni. Elfogadottnak vesszük. Elnöki közlendők főleg a háromadalú megbeszélések. Egyrészt a SZIPA tárgyában az első SZIPA háromadalú megbeszélés november 16-án tartottuk Strasbourgban. Előrelépés született, és először történt, hogy megvitattuk az összes dátumot, amelyet a szövegben meg kell határozni, úgyhogy csak kisebb szövegbeli módosítások maradtak nyitva. A bizottság vállalta, hogy két, két nyilatkozattal él, egyik a a CIPAG kormányzás tárgyában a parlament pedig megvárja ezeket, mielőtt állást foglal. A remények szerint utolsó három oldalú megbeszélés elég lesz ahhoz, hogy véglegesítsük a szöveget. Ez november 29-ére tervezett lépés. A letéti garancia rendszerek ügyében egy harmadik háromadó megbeszélés november 15-én Strasbourgban került megszervezésére. A tanács első lépései a kompromisszum irányába a parlament által elfogadásra kerültek, mint a további tárgyalások alapja. Arról is döntés született, hogy megnyitjuk az eszmecserét szakértői szinten. Technikai, a technikai kérdések listáját megvitatta az EP delegációja, és továbbadta a tanácsnak és a bizottságnak az anyagot. Politikai és szakmai szinten további üléseket szervezünk. A MIFID ügyében azt utájékozották a képviselőt, hogy Ferber úr a jelentéstevő tegnap konzultációt indított e, egy kérdő, kérdőív alapján a MIFID felülvizsgálata tárgyában az árnyékeladók is reflektáltak. Erre a kérdés, kérdőívre a websájton megtalálható, minden érdekelt felett felkértünk, hogy válaszokat küldjenek, nem csak képviselőket kértünk erre, tehát bárkit. Úgyhogy küldjenek válaszokat a tanács, a titkárságon keresztül, január 13-a a határidő. Azok a vála, ezek a válaszok pedig minden képviselő számára, aki a MIFID felülvizsgálatával foglalkozik, elérhető lesz, sőt lehet, hogy publikáljuk. Közmeghallgatást is tervezünk a téma tárgyában, december 15-én a hozzászólók és a részvevők listáját most véglegesítjük, mihez elkészül, körbeadjuk. Aztán a, azt arról is szeretnék szólni, hogy a délutáni ülés november 29-én törlésre került, tehát a szakbizottság a délutáni kérdései, témáit a délelőtti ülésen tárgyaljuk. A napi rendtervezetet nem sokára kiküldjük. Ez szerint tehát délután lesz idő a három oldalú megbeszélésekre, mert hogy akkor el tudnak jönni az érintett képviselők. Igyekszünk tehát mindent a program szerűen megtervezni. Ennyi volna az elnöki közlendők sora, most pedig nagyon számomra bemut, hogy üdvözölhetem körünkben Múnia biztos urat, <clears throat> aki a szakbizottságunkkal eszmecserét tart a versenypolitika kérdéskörében. A legutóbbi alkalom szeptember 22-én volt, hogy önnel találhatókozhattunk, és jövőben most keressük a dátumot a következő ilyen megbeszélésre. Most azonban öné a szó, hogy tájékoztasson bennünket a versenypolitika állásáról. Köszönöm, elnök asszony. A brief presentation. Röviden tartanék egy bevezetőt, amely a verseny 2012-es bizottsági munkaprogram versenypolitikai részét érintik, és természetesen a kérdések és válaszok részben Szívesen reagálok bármiféle felvetésre, kérdésre a versenypolitikával kapcsolatban természetesen. Asked, as all my colleagues in the commission. Ahogy, amikor az Európai Bizottság munkaprogramjára javaslatokat kellett tennem, has, kollégáimhoz hasonlóan úgy véltem, úgy gondoltam, hogy hogy az elkövetkezendő 12 hónapban az új kezdeményezések össze kell, hogy függenek azzal a szükséggel, amely azt célozza, hogy javítsuk az unióban a fenntartható fejlődés előfeltételeit. A fenntartható gazdasági növekedéshez elengedhetetlen egy megfelelő versenypolitika, ehhez a belső piacnak, az egységes belső piacnak a lehetőleg nyitottabbnak kell lennie, akadálymentesnek, ahol a versenytársak érdemei alapján dől el a verseny, nem a privilégiumok vagy a torzulások döntik el a verseny. Ilyen nehéz időkben, válságos időkben ez még fontosabb, ha lehet, mint valaha, és a versenypolitika lehet a legfontosabb eszköze annak, hogy az egységes belső piacot említsük, kiteljesítsük, és így eszközzel lehet a versenypolitika, a gazdasági növekedés beindításának, a versenyképesség növelésének, és biztosíthatja, hogy az európai cégek főként a kis és középvállalkozások új eh, gazdasági lehetőségekhez jussanak. Ilyen válságos időkben különösen fontos eh, a versenypolitika, hiszen a hatékonyságot elősegítheti, felkészíti az európai cégeket a globális versenyre, és az újítást, az innovációt is ösztönzi. Mivel önök jól tudják, hiszen az elmúlt években az önök munkája is sűrűbbé vált, a szabályozási intézkedések elengedhetetlenek ezen célok eléréséhez. A megelőzés és a szankcionálás a két eszköz, amelyel elkerülni kívánjuk, hogy a kiskapun keresztül, hát, a hátsó kiskapun keresztül új akadályokat állítsunk fel a belső piacon. A protekcionizmus megelőzésének eszköze lehet a versenypolitika, és válságos időkben, amikor lassul a gazdaság, eh, könnyebben vetemednek a tagállamok protekcionizmusra, mint amikor dübörög a gazdaság. Éppen ezért fontos, hogy ilyenkor még, eh, ha lehet, még inkább árgus szemekkel figyeljük a piacon a fejleményeket. A két legfontosabb kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság kollégiumában kollégáimnak és természetesen önöknek is 2012 során beterjeszteni kívánok, a következők. Az első az állami támogatásokra vonatkozik, a másik pedig a versenypolitika végrehajtásának magáneszközei. Mielőtt bővebben kifejteném, hogy mit is értek ezen, szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és különösen az Önök szakbizottságának azért, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló irányelvet hosszú tárgyalásokat követően eh, a következő hónapban, decemberben elfogadhatjuk végre. A reformcsomag a végső szövegezési stádiumba került, figyelembe vettük a legutóbbi eh, konzultáció során kapott visszajelzéseket. A Simon jelentés és az azt körülbelül vita is eh, elősegítette ezt a folyamatot. Természetesen nyitott vagyok továbbá is arra, hogy apró módosításokat eszközöljünk az eredeti javaslatunkon, figyelembe véve az önök érveit, különös tekintettel finomítani kell azt a javaslatot, amely a de minimis szabály küszöbb értékeit érinti, az értesítési és a de minimis határértékeket illeti. Teljes mértékben egyetértek a parlament jelentésében foglaltakkal, miszerint több szociális szolgáltatásra kell kiterjeszteni a hatáját, mint a jelenlegi 2005-ös csomagban az értesítési kötelezettség alól való kivételt érintően. From 2012 uh, onwards, and this will be the first uh, of the two initiatives that I want to discuss with you today, I will Nos, Mindent megteszek majd annak érdekében, hogy az állami támogatások ellenőrzését szigorítsuk. Ezért jövő év során egy átfogó kezdeményezést terjesztek majd be, amely eh, átgondolja azt, hogy az állami támogatások hogyan eh, járulhatnak hozzá a gazdasági növekedéshez, illetve a fiskális konszolidáció lezölt fiskális konszolidáció fejleményeit is tükrözni kell. Tehát szeretnék egy nyilvánosítást nyitni arról, hogy az állam támogatások hogyan segíthetik a gazdasági növekedést, a gazdaság dinamizmusát, a versenyképességet, az innovációt, ugyanakkor figyelembe kell venni annak szükségét is, hogy szigorúbbnak kell lennünk az állami támogatások ellenőrzésében, hiszen a fiskális konszolidációs értékeket célokat, amelyek az elkövetkezendő években majdnem minden tagállamra vonatkoznak majd, nem szabad, hogy gátolják eh, az állami támogatások. Ezért szeretném, hogyha az állami támogatások ellenőrzése, felülvizsgálata egyszerűbb, hatékonyabb eszközökkel eh, lenne végrehajtható. Ez lesz tehát egy átfogó kezdeményezésem 2012 során, és mint mindig Természetesen a lehető legalaposabban szeretnék önökkel is konzultálni ez ügyben, és várom az önök javaslatait, megjegyzéseit. Az Európai Bizottságban az én tárcám a versenypolitika, és a mandátumom második felében az egyik legfontosabb témának tekintem ezt a az állami támogatásokra vonatkozó stratégia átgondolását. A másik, legfo- másik igazán fontos javaslatom arra vonatkozik majd, ami az uniós trösztellenes jogszabályok alkalmazásából származó károk megtérítésére vonatkozik. A nemzeti bíróságok előtti kártérítési perek ugyanis nem folynak akadálytalanul. Szeretném a versenypolitika állami és magánvégrehajtását illetően, főként az Európai Bíróság úgy tavalyi júniusi úgynevezett Flyder ügyben hozott ítélete tükrében. hiszen fontos, hogy a kártérítéshez való jogot biztosítsuk, és meg kell találni a kettő között valahogy az egyensúlyt. A versenypolitika magán szervek általi végrehajtása tekintetében a nyilvános konzultációt lefolytattuk 2011 során, mondanom sem kell, hogyha trösztelenes ügyekben a kollektív fellépés bármiféle tiltása illetve lépne, akkor az természetesen a kollektív jogorvoslatra vonatkozó horizontális megközelítésünkkel összhangban kell, hogy legyen. Az állami támogatásokra vonatkozó konkrét döntések is születnek majd az elkövetkezendő hónapokban, még az év vége előtt, minden először is elfogadunk majd egy határozatot arról, hogy jövő során meghosszabbítjuk a különleges eh, válságszabályokat a pénzügyi eh, szektor számára nyújtott állami támogatásokat illetően. Ezt a válság, eh, különleges válságszabályokat mm, ugyanis be akartuk szüntetni, ugyanakkor még ehhez nem megfelelőek a feltételek, ezért meghosszabbítjuk ezen szabályok alkalmazhatóságát, amíg a piac nem, a piaci helyzet nem normalizálódik, és amíg az állami garanciák ára nem igazodik majd a kockázatok alakulásához, hiszen az elmúlt három évben, amikor az az állami garanciák árazásáról az első döntéseket hoztunk, azóta sok minden történt. Illetve fontos arról is beszélni, hogy a pénzügyi magáncégekbe történő állami pénzek, tehát állami pénzeket, amikor pénzügyi magáncégekbe eh, pumpálnak, eh, akkor nagyon fontos, hogy eh, az európai szabályokat, keretszabályokat tiszte, tiszteletben tartsuk. A Tier 1 tőke, tehát az egyes típusú tőke szabályokat tiszteletben kell tartani, de amikor állami pénzek nem elérhetőek, akkor magánpénzekből is megtörténhet ez a tőkeinjekció, és ilyen esetben meg kell vizsgálnunk, hogy az adó fizetők pénze, amely a pénzügyi intézet rekapitalizációjához kerül felhasználásra, ezt valahogy mindenképpen eh, kompenzálandó annak érdekében, hogy a szerkezetváltás és a mentő akció terén mindenképpen az egyenlő terviselés elvét biztosítsuk. Financial institutions, and in the same uh, vein, in October. Októberben, jövő év októberében tervezzük elfogadni az új iránymutatásokat a nem pénzügyi intézetek mentőcsomagjaira, illetve átalakítására vonatkozóan. Ezek Általános ágazati és konkrét iránymutatások lesznek az, irá- az állami támogatásokra vonatkozóan, és kidolgozunk egyet, illetve a polgári repülés terén új iránymutatásokat dolgozunk majd ki, mind a repülőterekre, mind a légitársaságokra. A tengerhajózás vonatkozóan is új iránymutatások kerülnek majd kidolgozásra, ehhez, erről a konzultációt elindítjuk még az év vége előtt. A tők a kockázati tőkére, illetve a széles sávú hálózatokra vonatkozó iránymutatásokat is eldolgozzuk az Európa 2020-as stratégiának megfelelően a regionális támogatások és kutatásfejlesztés, innováció terén alkalmazandó iránymutatásokat is átdolgozzuk. 2012 során a rövid távú export hitel biztosításokra vonatkozó iránymutatásokat is át kell dolgozni, illetve a mozikra, filmszínházakra vonatkozó ágazati iránymutatásokat is át kell dolgoznunk, amelyeket 2012 végéig mindenképpen el kell fogadnunk. 2012 elején, első negyedévében fogadjuk el az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat az energiaintenzív ágazatokban, amelyek közvetett kibocsátója a széndiokszidnak, azért mert nagyon sok energiát használnak, amely fosszilis energiaforrásokból származik. Az ilyen típusú állami támogatásoknak figyelembe kell venni azt, hogy a carbon leakage megelőzendő, azaz a 2013-ban életbe lépő új kvótakereskedelmi rendszer rendelkezéseihez kell igazoltani, de nem szabad, hogy a széndiokszid kibocsátás áthelyezését ösztönözzük ezzel. Ez roppant fontos kérdés számunkra. Most először fogunk iránymutatásokat kiadni ezen konkrét kérdésben. A nyilvános konzultáció folyik az érintett ágazatokkal, tagállamokkal, és célom az, hogy ezen iránymutatások a 2012 első negyedévében elfogadásra kerüljenek. Ennyit szerettem volna röviden bevezetőként elmondani. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Most várjuk a kérdéseket. Spontán hozzászólások alapján. Antolin Ivaris, Sophie Dirk, Jorgo, Iso Szili, Lisa, Simon, szerepelnek a listán, illetve Csuntász úr, és kíván-e más kérdést feltenni? Ramon, tessék. Rendben, hosszúra nyúlt a lista. Úgyhogy, mivel van egy óránk erre a célra, nézzük egyenként a rövid kérdéseket, és aztán biztos úr megadja a választ. Hogyha összezavarodnánk az eljárás során, akkor össze kell vonni a kérdéseket, tehát kérem, hogy legyenek fegyelmezettek. én. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úrnak is köszönöm az elmondottakat. Egész sor kezdeményezés indul jövő évben és az általános megközelítés a fenntartható növekedés elősegítése vonatkozásában megfelelő véleményem szerint. Részletekre szeretnék rákérdezni. Például a válság kezelését célzó intézkedések részleteire, illetve az egyes kompenzációs intézkedésekre. A sajtóban szerepeltek erről szóló hírek például a végrehajtási jogok elvétele fejében bizonyos garancia kompenzációs mechanizmus, és az Európai Bizottság intézkedésének a hátterét szerettem volna részletesebben megismerni. Aztán szeretném, hogyha egy kicsit értelmezni számunkra az EU hitelágán várható változásokat, mert ez létfontosságú a válság közepette. És a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos kezdeményezésekről szeretném megtudni, hogy mik a legfrissebb információk. Nemrég az jelent meg, hogy Franciaország esetében a leminősítés téves volt, és bizonyos szerződések elejét vették az információ megfelelő feldolgozásának. Hogyan érinti ez a verseny feltételeit, illetve torzítja-e a piac működését? Végül pedig a szállítási áru szállítási területen milyen intézkedéseket terveznek. Arra kért elnök asszony, hogy legyek rövidek, úgyhogy legyek rövid. A, úgyhogy egészen tömören szeretnék csak válaszolni a feltett kérdésekre. Nézzük először a, az állami támogatásban részesített bankok prémium korlátozásai. Az állami támogatásokat felügyelő hatóságként mi elrendelhetjük, és el is rendeljük ilyen esetekben különböző határozatokkal, hogy szerkezet átalakításhoz kapcsolódjon a támogatás, illetve egyéb vonatkozásban is, például a prémiumok korlátozásával és szabályokat alkothatunk az a közpénzekkel való hatékony gazdálkodás céljából. Megállapítjuk a kifizetések felső határát, illetve a prémium kifizetéseknek a korlátait. Olyan esetekben például, ahol az eszközállományból fix módon részesülnek a vezetők, és természetesen itt olyan esetekről van szó, amelyekben jogi alapon a javadalmazási rendszerekbe nem tudunk beavatkozni, de kihasználjuk a lehetőségeket. Bárnyi kollégám, aki majd délután jön ide a szakbizottságba, ezzel foglalkozik, megfelelő jogszabályi tervezeteken dolgozik, amelyekkel a szabályozó hatóságok elérhetik a céljaikat. Tehát nem az Európai Bizottság tűz ki hivatalos határértékeket. Akkor, amikor állami sor, akkor a közpénzek sorsa felett mi őrködünk. És a felügyeleti hatóság szabályozhat, illetve szabhat meg felső határokat. Az Egyesült Királyságban például 50%-os adóval sújtották a bankok által kifizetett prémiumot. Erre nekünk nincsen jogi lehetőségünk jelen pillanatban. Aztán ami a hitel lehetőségeket, kereteket, folyamatokat illeti, különböző problémák említendők. Az állami támogatás keretében az egyik cél az volt, hogy a pénzintézet a lehető leghamarabb egészséges állapotba kerüljön, és ismét a gazdaság finanszírozását biztosíthassa, ami az alapfeladata. És ennek megfelelően határoztuk meg a feltételeket. Megvizsgáltuk, hogy megfelele a hitel ági feladatok ellátásának az állami támogatás. A nehéz helyzetben lévő pénzintézetek kértek mentővet, és feltételül szabható ilyen esetben, hogy szerkezett hajtsanak végre. A, az ECOFIN-ben, illetve az Európai Tanács ülésen nemrég megállapodás született a bankok feltőkésítéséről, elsősorban magántőke bevonásával, és ezt követően, amennyiben nem lehetséges a feltőkítés teljes mértékben magán pénzpiaci forrásokból, akkor közpénzek felhasználásával. Az a cél, hogy ezek a szervezetek a továbbiakban a reálgazdaságot finanszírozhassák hitelek biztosításával. És végül pedig a bankfelügyeleti hatóságok mandátumát határoztuk meg, bővítettük abban az értelemben, hogy megvizsgálhassák az egyes kategóriába tartozó szavatoló tőke megfelelőségét. Hogy ez lehetővé teszi-e a gazdaság megfelelő finanszírozását. Tehát a feltőkésítés, amelyről európai döntések alapján határozunk, ne válhasson alibivé a pénzintézetek számára, és a megborult egyensúlyukat nehezen az ágon állítsák helyre. Szeretném megismételni ez ügyben, amit azt hiszem korábban is elmondtam már itt, nem csak a szakbizottsági körben, hanem más fórumokon is, a hitelminősítő intézetek ügyében hogyha a részletek szintjén elemezzük ezt a jelenséget, akkor itt nem annyira az összejátszásról, illetve az a trösztellenes szabályok megszegéséről van szó, hanem arról, hogy az Európai Bizottság az, az összeférhetetlenség területén hatékonyan tudjon szabályozni. Az a cél, hogy új hitelminősítő ügynökségek léphessenek a piacra. De alapvetően trösztellenes problémákat nem látunk, illetve olyan jellegű visszaéléseket, mint amelyek például információ kiszivárogtatással eh, függ hettek össze. Mondjuk nyilvánosságra hozatal előtt átadtak információkat egyes gazdasági szereplőkről. Például Franciaországban történhetett ilyen eset. Ezt piaci visszaélésként kell kivizsgálni, illetve a pénzügyi fegyelem problémáit érinti. És a piaci visszaélések keretében kezelendők a hatóságok által. Ami a tengeri szállítási területen a helyzetet illeti, szorosan nyomon követjük. Ezt nem tudom még, hogy mi lesz a végeredmény ennek a folyamatnak, de a konzultációs folyamat vége felé közeledünk. Amennyiben önöket ez érdekli, nagyon szívesen eljövök egy külön alkalommal. Azt hiszem, hogy a szénágazat az egyetlen olyan terület, amely konkrét szabályokat hozott az állami támogatásra, és ennyiben a tengeri szállítás horizontális szabályozása alól kivételt képez. A hajószállítás egyértelműen nehéz helyzetben található. És konkrét iránymutatást igényel ez az ágazat. Az ágazat a többi ágazathoz hasonlóan most is érvényt szerez különböző általános szabályoknak. Például állami segítséggel nem tartható mesterségesen életben egy versenyképtelen ágazat, amely önmagában hosszú távon nem lenne életképes. Felül kell vizsgálnunk a támogatási szabályokat, azzal a célral, hogy megállapítsuk, hogy az innovációt, a versenyképességet hogyan tudjuk támogatással elősegíteni, és hogy milyen potenciális támogatási vevő legyen jogosult közpénzből finanszírozott támogatásra. Mert nem célunk, hogy mesterségesen fenntartsunk egy fenntarthatatlan állapotot. Egy dolog az innováció elősegítés, és egy más dolog mesterségesen életben tartani életképtelen cégeket. And, least... Egy óránk van, és legalább tíz kérdés, ez hat perc per kérdés. Csináljuk kettesével. Ivári, aztán Sophie következnek ebben a rendben. Ajta! lugupeetud volinik, et minu küsimus on teemal köszönöm szépen. Biztos úr, a kap tárgyában lenne kérdésem. Elnézést, finn tolmácsolásunk nincs. Ah, well, we haven't into English, so we're, we're in trouble here. Um... Gondban vagyunk, angolra nincs finn tolmácsolás. Akkor megpróbálom. Most működik a tolmácsolás. Akkor menjünk, ahogy eddig. Biztos úr. Kérdésem a kapot illeti. Jól tudom, hogy ez nem az ön hatáskörébe eső téma, ám mivel az EU költségvetés 40%-át felöleli, és 100%-át a művelhető földterületeknek érinti a e szakpolitika, valamint mivel nagyon fontos a jövője ennek a politikának, jól lenne tudni, hogy a jövőt hogyan látja a, a mezőgazdaság, európai mezőgazdaság jövőjét. A közvetlen kifizetések gondolok, illetve az átmeneti időszakra, amikor is minden tagállam hektár, egy hektárra vonatkozó átlag kifizetésben részesül, és ezen átlag összeg átvételre vonatkozó időszak, illetve az, a, ennek a támogatási rendnek az időszaka 17 évre rúg. Bizonyos torzulást érzékelek a e területen. Tudnélik, ha nem tudunk gyorsabb átmeneti időszakot meghatározni, akkor az közvetlen kifizetések rendszerét úgy, ahogy van, el kéne vetni. Ehelyett talán lehet, hogy a, az űrkutatást kéne finanszíroznunk ezekkel a pénzeszközökkel. Értelmesebb volna. Mi az önvéleménye ezzel kapcsolatban? Két kérdés lesz, mondja az elnök. Nem voltunk elég fegyelmezettek. Sophie Chair. Köszönöm, elnök asszony. Jó reggelt, biztos úr két rövid kérdéssel illetném. Az egyik általánosabb, az a benyomásom, hogy az állami támogatások kapcsolatos vita során kicsit elveszett az állami támogatás csökkentésének elve. Holott ugye egy sor kivételt fogalmazódott meg, de úgy tűnik, hogy az állami támogatások újraosztásáról folyik a vita, ahelyett, hogy általánosabban csökkentenénk azokat holott a, a vita te, címe az volt, hogyan járulhat hozzá az állami támogatás a növekedéshez. Lehet, hogy hozzájárul, ám a verseny feltétlenül torzítja. Közpénzekről van szó a megtakarítások idején, és az a benyomásom, hogy a mi kontinensünk rászokott, rákapott az állami támogatásokra, le kéne szoktatni róla, csökkenteni kéne a függőségünket az állami támogatásokon, és nem erősíteni azokat. A másik kérdésem konkrétabb Ma hazám kormánya, a holland kormány, az egyik politikai párt részéről bizalmatlansági indítvány tárgya lesz a szociális lakásépítés témájában. Tegnap este jelentették ezt be. Úgy gondolom a holland közvitát tisztázni kéne, hogy annak miben létét, és ezen segítségét kérem. Tudnék egyes pártok, hogy az Európai Bizottság egy kötelező küszöböt kényszerített a, a holland szociális lakásépítési ágazatra. Szerintem ez nem igaz. Szerintem a holland kormány döntött, és a bizottság csak azt, arról nyilatkozott, hogy ez sérti vagy nem sérti a szabályokat. Fontos, hogy nyilatkozzon a holland közvélemény előtt. Ugyanakkor úgy, úgy ez a párt azt állítja, hogy nem sokára változnak az állami támogatás szabályai, és Hollandia majd azt csinál, amit akar. Erről én nem sokat hallottam, lehet, hogy rosszul tájékozottam, talán segítene. És végül azt is szeretném tudni, hogy ön vajon úgy gondolja-e, hogy jelenleg még mindig a gazdasági szolgáltatók, a kereskedelmi szolgáltatók Hollandiában egy formális panasszal éltek, és ez ma is érvényben van, annak a meghatározásnak a miben létét illetően, hogy mi tekinthető szociális lakásépítést, és mi tekinthető piaci alapító lakásépítésnek Hollandiában. Köszönöm szépen a kérdéseket. Jó barátom, Ivar Padár kérdését illetően azt kell mondanom, nem tudom, hogyan válaszoljak. Nem vagyok szakértője a kapnak, de annyit mondhatok, hogy azok a döntések, amelyeket a bizottság vagy a tanácsos parlament elfogad a kap tárgyában történő, a kap körében történő kifizetésekről, per definíció nem szólhatnak szabályaink ellen, mert hogy ezek a szabályaink. Tehát minden kifizetés, amelyet az Európai Unió, minden rendelet alapú kifizetés per definíció nem, nem tekintető állami támogatásnak, holott költségvetési pénzekről van szó. Ám kérdése lényegét illetően belátom, fontos ez, fontosságával egyetértek, de én inkább egyfajta városias, mint vidékies tárcával foglalkozom. A állami támogatások csökkentése vagy növelése nem a mi döntésünk függvénye, hanem a tagállamok döntése határozza meg ezt. A tagállamok. Nagyon sok állami támogatást fizetnek költségvetéseik, vagy rend, különféle programok rendszerek keretében. Amennyiben ezek a kifizetések az iránymutatásának megfelelnek, akkor rendben van. Ha viszont egy állami támogatás nem illeszkedik a mi rendszerünkbe, akkor negatív döntést hozunk erről, akár visszafizettetve azt. Ez azonban nem az én döntésem, hanem a bizottság döntése. Az, hogy a, az állami támogatások általános szintjét csökkentsék vagy növetsék a tagállamban, ez csak a, a, e felől csak a kompatibilitás alapján dönthetünk, illetve van a de minimis döntés, szabály, miszerint nem lehet állami támogatást fizetni egyes kérdésekben, egyes témákban. Tekintve, hogy olyan időszakot élünk, amely eltart még egy-két évig, amikor is az államháztartások konszolidációja a cél a legtöbb tagállamban, és ezt sokkal koncentráltabban kell végrehajtani, és meg kell vizsgálni, hogy egy-egy állami támogatás mennyiben illeszkedik a rendszerbe, illetve hol van az a téma, ahol az adófizető pénzét nem lehet elpazarolni, sőt, nem csak pazarlásról van szó, hanem a versenytorzításról. Nos, ebben a döntésben, ebben a kérdésben ugye az állami támogatások felügyelete épp azért működik, az, az emögött az észszerűség, hogy elkerüljük a torzulá, versenytorzulásokat. Hát ha nem ez volna a cél, akkor miért bízták volna meg a bizottságot az állami támogatások felügyeletével? Hát épp ezért. Ám az államháztartások stabilizálásának időszakában, amikor Erősíteni kell a, a gazdasági növekedés képességét. Nos, ilyenkor koncentráltabban kell fellépnünk, kihegyezve erőfeszítéseinket arra a célra, hogy a lehető legjobban használjuk fel a közpénzeket, ott, éppen ott, ahol a gazdasági növekedést hozhatja meg ez a támogatás, és legyünk szigorúbbak is, mint az ott területeken, ahol a közpénzek felhasználása nem csak, hogy torzítja a versenypolitikát, hanem az eszközök pazarlását is jelenti. Ezek az elvek vezérelnek engem, és mióta elkezdtük bevezetni a gazdasági elemzések rendszerét, az állami támogatások vonatkozó iránymutatások körében, javít, javult a tevékenységünk. A hatékonyságunk nem csak a versenytorzulások elleni fellépésben javult, hanem igyekszünk a közpénzekért szerezhető legnagyobb értéket megcélozni tevékenységünk révén. Ez a filozófiám, ez a bizottság filozófiája. A szociális lakásépítés tárgyában. Sok alkalommal megismételtem a közviták során is, meg, meg párbeszédek során is, hogy nem vagyok holland politikus. Mi több sosem leszek holland politikus. Lehet, hogy valamikor egyszer de nem tervezem. Úgyhogy nem veszek részt abban a közvitában, melyről tudom, hogy nagyon fontos Hollandiában, ám ebben a közvitában nem vehet részt a bizottság. Ahogy ön is kifejtette, a holland kormány döntött bizonyos küszöbértékekről, mely különbséget tesz azok között, akik kedvezményzetje lehetnek, és azok között, akik nem a szociális lakásépítésnek. Ez a küszöbérték több éves, hosszú vita után, ahogy jól 7 évig tartott ez a vita, végül bizonyos feltételek alapján meghatározásra került a kompatibilitás nyilat. Tehát pusztán annyi történt, hogy a 2009-es döntésekhez illeszkedik, vagy azoknak nem mond ellent ez a holland döntés. Ennyi, amit a bizottság megállapított ezekről. Az, hogy a bizottság hogyan avatkozhat be, bele a holland szociális lakásépítési politikába, nos csak akkor teheti, hogyha a holland hatóságok megváltoztatják a jelenlegi keretet, keretrendszert. Ez esetben az azt jelenti, hogy erről nyilatkozniuk kell. Tudnunk, a 2009-es döntésünk jóvá hagyta ezt a keretet. Ha ez a keret változik, ezt megelőzően a holland kormánytól egy tájékoztást kell kapjunk, egy értesítést, és akkor meglátjuk, mi lesz. Tehát evidenciákat ismételgetek. Ön, az ön számára magát értetőek, ezek lehet, hogy nem mindenki számára azok. A parlament különféle politikai családból származó képviselői előtt már egyszer elmondtam ezt, meg pontos ugyanezt elmondtam a kormánynak is, nem régiben. Fölhívtak, ki elmondtam nekik, Alexander Itellér, aki, fő, aki az egyik főigazgatóm, aki nem politikus, viszont holland, szintén kifejtette mindezt. Hát az a holland politika kérdése. Ami pedig a panaszokat illeti, ha nem tévedek, a kétszer kilences es döntésnek ez a kérdés, ez a vetülete a bíróság előtt van, az Európai Bíróság előtt van. Az érintett felek, a vitás felek tehát a per, perben vannak. Tehát a két peres fél azok, egyik fele azt mondja, az egyik peres fél azt mondja, túl magas, a másik meg, hogy túl alacsony az a küszöb, tehát a bíróság fog dönteni ebben a kérdésben. Érdekes statisztika a kormányzati kérdésekkel kapcsolatban az, hogy Európában általában több mint 50 százaléka a GDP-nek a kormánykodásokból jön, Kínában pedig 20%-ről alakul ez. Felmerül bennünk, hogy ki a kapitalista, ki a kommunista. Következő két kérdés. Dirk Epping és Jürgen Ferr. Elnök asszony, a kommunizmusnál tartottunk, akkor hadd tegyek fel egy kérdést a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Az FTT-re az Európai Unióban javaslatot tettek, nem valószínű, hogy elfogadásra kerül az unió keretein belül. Franciaország és Németország már jelezték, hogy készen állnak arra, hogy az euróövezetben ezt bevezessék. Ez egy kétszintes, kétsebességes Európát jelentene, tehát lenne egy az eurózónán belüli pénzügyi tranzakciós adó, de az EU fennmaradó részén nem. Kérdésem a következő. Eh, mi lesz az egyenlő versenyfeltételekkel? Mert valószínű, hogy egyes pénzügyi szolgáltatások az eurózónából, az Egyesült Királyságba, Amerikába vagy Szingapurba vándorolnak, amivel tulajdonképpen öngolt lő az euró, lőne az eurózónak. Kérdésem egyszerű az ön eh, versenyjogi biztosi szempontból szögéből nézve a pénzügyi tranzakciós adó az eurózónában történő bevezetése összeegyeztethető azon egyenlő versenyfeltételekkel, amelyeket önnek, eh, amelyeket ön hivatott megvédeni? Muito, muito obrigado. Sr. Comissário Almunia, gostaria... Köszönöm. Almunia biztos úrnak szeretnék először is gratulálni mert bevezetőjében sikerült a versenyképesség és a gazdasági növekedés összeegyeztethetőségéről szólnia ilyen válságos időkben. Nem lehetséges az, hogy egyének kártérítést követeljenek az említett területen, hiszen az európai a biztos úr erre a helyzetre utal, talán változhat a dolgok, hogyan biztosíthatjuk azt, hogy kompatibilissé tesszük ezt a cégek növekedésével, hiszen a kártérítési követelést az Európai Bizottság által gyakran kivetett pénzügyi, pénzbírságok tükrében kell tekinteni. Nem lenne ez túlságosan nagy teher a cégek számára? Második kérdésem pedig a pénzügyi értesítések kapcsolatos követelményeket illeti. Az Európai Bizottság nyilatkozata a piaci verseny növelését célozza. Az intézkedések egész sorára utalnak az értesítés, harmonizált eh, eh, harmonizált skálák az egy ügynökségek eh, számára, hiszen a jelenlegi nehézségek létrejöttében eh, ők is komoly szerepet játszottak. Nem gondolja úgy, hogy további intézkedésekre lenne szükség eh, annak érdekében, hogy más ügynökségek is hozzáférjenek ehhez a piachoz? Okay, thank you very much. Well, regarding the financial transaction tax... Köszönöm. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos kérdése reagálnék először. Az Európai Bizottság megküldte ez irányú javaslatát önöknek, az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a biztosok kollégiumának tagjaként teljes mértékben támogatom a javaslatunkat, és az abban foglaltokat, ez az álláspontom, nem csak az Európai Bizottság tagjaként, hanem ez a személyes véleményem is. Meggyőződésem, hogy az egész Európai Unióban be kellene vezetni a pénzügyi tranzakciós adót lenne egy általános megfontolás az állami támogatásokkal, a versenytorzulással és az adózással kapcsolatban. A doktrina és a um, precedens jog értelmében piaci torzulás fordul elő akkor, hogyha különböző adózási szintek léteznek egy tagállamon belül, és ezek hátrányosan megkülönböztetnek egyes gazdasági szereplőket más gazdasági szereplőkkel szemben. Tehát, hogyha egy tagállam határán belül szelektíven alkalmaznak egy adót, akkor a, mi fellépünk, mi arra reagálunk. Ugyanakkor, ha e- különböző tagállamok más szintű adókat vetnek ki ugyanarra akkor mi szeretnénk fellépni, de nem tudunk. Tudom, hogy az unió belüli adózási szintek beli különbségek bizonyos fokú piaci torzuláshoz vezetnek. Például a társasági adó kulcsok különbsége torzíthatja a piacot. De a társasági adókulcsok közötti eltérések, ha nem tagállamon belül, hanem tagállamok között eh, állnak fenn, akkor nincs semmiféle jogalapunk arra, hogy Európai Bizottságként fellépjünk ez ellen. A versenyjogi szabályoknak, eh, ha magánszemélyek vagy eh, állami szervek szereznek érvényt, a kettő kompatibilis kell, hogy legyen. Ahogy azt említettem a bevezetőmben, jogalkotási javaslatom, indítványom pontosan ezt célozza majd. Az én véleményem szerint a először állami szerveknek kellene érvényt szerezni a versenyjogi szabályoknak, és utána kell, hogy jöjjön logikusan eh, a magán személyek vagy magán cégek által történő érvényszerzés, ide tartoznak a pénzbírságok is. De, hogyha kártérítési követeléssel él private enforcement csatornán, egy magánszemély magáncég, és ez a, az állami vagy közszervek által kivetett bírságokat, döntéseket megelőzi, akkor a kettő között én nem tartok, nem látok konkrét kapcsolatot, az egyik nem előfut erre a másiknak, mert más célt szolgál a kártérítés, követelés és más célt szolgál mondjuk egy állami vagy európai bírság vagy szankció. mi célunk nem az, hogy kártérítést biztosítsunk azok szemben, akik kárát látták egy ilyen versenyjogi visszaélésnek, hanem az, hogy bepírságoljuk az elkövetőt, és ezzel elriasszuk a többi piaci szereplőt attól, hogy a jövőben hasonlóan járjon el. Ami a piacnyitást illeti, a verseny politikában a legfontosabb döntéseket az egyes, egymást követő egyéni ügyekben hozott döntések jelentik. Minden általunk hozott döntés vagy határozat, legyen az kartellellenes, a piaci, domináns piaci helyzettel való visszaéléssel kapcsolatban, vagy a fúziókra, vállalati fúziókra eh, kapcsolatban. Most minden ilyen döntés célja az, hogy a piacra lépés se szembeni akadályokat eh, csökkentsük, lebontsuk, tehát a versenypolitika kiváló eszköze annak, hogy az új piaci szereplők megjelenését ösztönözzük, könnyebbé tegyük. A versenyjogi szabályoknak, ha érvényt szerzünk, akkor az azt segítjük, hogy a piac, azzal a piac nyitást segítjük, és a piacra lépés korlátait, akadályait bontjuk le. Köszönöm szépen. Mivel említett a társasági nyereségadó kulcsot, mint potenciális torzító tényezőt, azt hiszem, hogy a korrektség kedvéért rá kell mutatni, hogy az adó alap meghatározása is legalább ennyire, sőt, talán még fontosabb, mert azt könnyen átlátja az ember, hogy mi a meghirdetett százalék, viszont az adó alap is manipulálható, ez nehezebben követhető. Biztos teljesen egyetértek viszont éppen ezért terjesztettünk elő javaslatokat a közös konszolidált adóalapra, amelyet reményeink szerint önök, illetve a tanács mielőbb elfogad, és attól kezdve már csak a kulcsra kell koncentrálnunk. Reméljük, hogy így lesz. Filip és Liza következnek. Bonjour, hablar francés? C'est bon? J'ai deux questions et donc ça sera très court. La... Két rövid kérdést szeretnék feltenni volt egy bizottsági vizsgálat az esetleges manipuláció ügyében az Euribor kamatláb alakulása kapcsán. A Libor ügyében szintén volt egy hasonló, és nem szeretnék itt a gyanúk hátterébe bele bocsátkozni. Azt hiszem, hogy arra kellene csak kitérnünk egy kicsit, hogy van-e hasonló egyéb vizsgálat, amely folyamatban van a mai nappal? Nyilvánvalóan nagy nyomásnak van kitéve a pénzügyi rendszer, és a kamat manipulációk veszélye tovább növeli a piac egyéb zavarait. Az Európai Bíróság, ez a következő kérdésen, nemrégiben egy brit területet képező gibraltári cégnek a reform terveit tárgyalta. Pontosabban megvitatta, hogy a társasági nyereség adó hogy alakul majd, és hogyan kezelik az illegális tevékenységeket. Foglalkoznak-e az önök szolgálatánál ezekkel a tevékenységekkel, illetve vannak-e folyamatban levő valódi kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy az egyes tagállamok milyen adó csomagokat terveznek, illetve a társasági nyereség adó tervek, azok torzíthatják a piacot. Köszönöm. Lisa. Lisa. A minha primeira questão tem a ver exatamente com aquilo que o Filipe eh, disse. Köszönöm szépen. Az első kérdésem Filiphez kapcsolódik. Azzal szorosan összefügg. Egy kicsit csalódást keltett bennem, hogy a 2012-es programban nem található arra vonatkozó utalás, hogy a közvetlen behozatalra kivetett adó, illetve vám hogy alakul, mert ez is jelentősen torzítja a belső piaci versenyt. Másodszorban pedig az állami támogatásra szerettem volna rá kérdezni a pénzügyi ágazatot érintően. Én attól tartok, hogy nem lehet egyértelműen szabályozni ezeket a támogatásokat, anélkül, hogy a banki válságra hatékonyabban ne igyekeznénk reagálni, illetve megfelelő keretet alkotni erre. Egy alapot kell létrehozni, amely kezeli ezeket a problémákat, ahelyett, hogy mi igyekszünk beavatkozni tagállami szinten. És ennél fogva szeretnénk megismerni a bizottság tevékenységeit e tekintetben, illetve hogy Bárnyé biztos úrral milyen együttműködésük folyik. A három ügynökség, amely 97%-át lefedi a piacnak, tehát itt a hitelminősítőkre gondolok, a háromból kettő nagy mértékben ugyanazzal a tulajdonosi háttérrel működik. Ez nem sérti a versenyszabályokat, erre szerettem volna rákérdezni, és nagyon fontosnak tartom ezt a témát. Végül pedig egy rövid kérdés az Euronext-ről, illetve az NYCA és a Deutsche Börse, a német tőzsde helyzetét szeretném firtatni. Tudom, hogy erre vonatkozóan megszülettek különböző javaslatok a piac átláthatóbbá tétele érdekében, hogy olyan feltételek alakuljanak ki, amelyek biztosítják, hogy a reálgazdaság finanszírozása megvalósuljon. A versenykomponensek némelyikét nem sértik ezek a tervek. Köszönöm. Spanyol? Válaszolhatok spanyolul? Köszönöm szépen. Először is. Akkor franciául szeretném kezdeni. Az Euribor ügyére szeretnék választ adni a, a jövőben, és nem a mai napon, erre majd vissza fogok térni, most erre nem tudok nyilatkozatot mondani. Ami pedig a Gibraltári Európai Bírósági ítéletet illeti, ezzel teljesen elégedettek vagyunk, mert elégedettségünk oka, hogy az Európai Bizottság álláspontját támogatta a bíróság. És a bíróság alátámasztottnak találta a bizottság érvelését, vagyis, hogy diszkrimináció valósult meg a különböző vállalkozások szelektív kezelésével Gibraltáron. A Gibraltár és az offshore cégek közötti megkülönböztetés kapcsán el is ismerték hogy az eltérő adószintek bizony sértik a verseny elveit, és a bíróság határozata egy előrelépés az adóparadicsomok problémakörének a kezelése felé. Tehát ez egy általános keretnek a része. Ami pedig azt illeti, hogy részletesebb elemzést kellene végezni, illetve mélyrehatóban meg kellene vizsgálni, hogy milyen diszkrimináció valósulhat meg az adómértékeken keresztül, illetve hogyan befolyásolja ez a versenyt. A verseny főigazgatóságtól kértem egy elemzést arról, hogy hogyan lehetne hatékonyabban fellépnünk az ilyen típusú diszkrimináció ellen amely állami keretekben folyik. Lambert úr, úgy tudom, hogy közel áll ehhez a munka folyamathoz, és ezért tájékoztatni fogom őt is, illetve a szakbizottságot is, hogy éppen hogy áll ez a vizsgálat. Mert ez egy nagyon fontos vitatéma. Intfeld asszonynak is szeretnék válaszolni ezzel, vagyis hogy az államháztartási konszolidációnak nagyon nagy jelentősége van ebből a szempontból. Itt nyilvánvalóan alapvetően meghatározza a büdzsék bevételét az adó szabályozás, tehát erről mélyrehatóbb vitát kell majd lefolytatnunk, és ezt meg is tesszük 2012-ben. A Liza. Az adókoordináció témájában spanyolul folytatom. Arra utalnék, amit Lambert úr is kifejtett, a versenypolitika és állami támogatás tárgyában. A tagállamok ö, ö, kivetetnek adókat, de mi államászási kérdésekben nem hozhatunk szabályokat, csak pusztán felhívhatunk a nagyobb adókoordináció fontosságára, illetve a belső piac verseny zavaraira és a koordináció eredményeképpen kell ezt orvosolni, ehhez azonban politikai akarat kell. Tehát a tagállamok adópolitikája kell, hogy e felé haladjon. A, ez nagyobb eredményeket hozhat, mint pusztán az állami támogatások felügyelete, amiről az imént beszéltem. A gyakorlatban különbség adódik és érzékelhető is különbség akár két tagállam között, és nem lehet eset, csak esetük alapján orvosolni ezt. Minden tagállam saját piacain belül élvez bizonyos mozgásteret, annak nem a diszkrimináció kialakítás érdekében, hanem azért, hogy egy külön differenciálja magát a, egy másik tagállam piacaitól a koordináció révén lehet azonban az adókoordináció révén olyan torzításokat ki, orvosolni, amelyeket az állami támogatások felügyelet révén nem lehet. Évekkel ezelőtt igyekeztünk a tagállamok között megállapodásra jutni abban, hogy olyan adógyakorlatokat kivezessenek, megszüntessenek, amelyek károsak voltak a belső piac működésére. Már nem én vagyok a felelőse kérdésekért, és nem tudom, hogy áll ez a folyamat ebben a munkacsoportban, ám rendszeresen tájékoztatták az ECOFIN tanácsban a költségvetésre felelős minisztereket a, a munkacsoport tárgyalásának eredményéről, de már nem követem figyelemmel ezt, mert nem a hatás körömbe eső ügy. Az, hogy egy bankválságot hogyan lehet kezelni, hát az állami támogatások ellenőrzése ez egyik eszköz, és ezt napi gyakorlatban használjuk is. Ugyanakkor a tehát persze, hogy szükséges az állami magatások rendelési rendszere, hasznos eszköz ez, és a válság kezdet volt, amit mondottam, élünk is vele, ám ez önmagában nem elégséges. És a rezolúciós mechanizmusok a hiányában is oly fontos ez példát nem akarok felhozni, mert félreértenének talán, ám annyit elmondanék, hogy amikor egy bank által benyújtott helyreállítási tervre vonatkozóan ö, döntést hozunk, sok esetben a befektetésben akarunk, kérünk változásokat, az üzleti modellben kérünk változásokat, ragaszkodunk azon, hogy a, a terhelmegosztásnak bizonyos rendszere érvényesüljön, és az egyes felek hozzájárulása hogyan alakuljon a, a bank konszolidációjához. Nos, ilyen kérdésekben állást foglalunk. Ezen döntések összefüggenek, összefügghetnének a válság megoldási mechanizmussal, azonban ilyen mechanizmus nem működik jelenleg. Ma délután Bárnyi úr jár majd önöknél, ő beszél arról, hogy egy ilyesmit terveznek, egy ilyen európai szintű rendszer felállítását tervezik, egyes tagállamban működik ehhez hasonló mechanizmus, ám európai szinten nem. És minden olyan esetben, amikor határon átnyúló ügyben kell, hogy intézkedjünk, akkor ezzel kapcsolatos nehézségekkel kell szembesüljünk. A kérdésem azon adókat érinti, amelyek amely a más és más szabályok érvényesülnek egyes tagállamok bankokra, és ez a piac működését zavarja ami azon országokat, tagállamokat érinti, amelyek programok, eh, az EU IMF programok, eh, amelyekre vonatkoznak. Nos, a DG versenypolitikai főigazgatóság figyelemmel kíséri a folyamatokat, az állami támogatások szabályának megfelelését, is figyelemmel kísérjük, ám vannak más konkrét feltételek, amelyek nem feltétlenül érvényesek minden konkrét helyzetben az egyes tagállamokban. Ez pedig nem mond ellen az állami támogatásokra vonatkozó, meg a versenypolitikai feltételeknek. Nagyon nagy kihívás jelenthetnek egyébként ezek a feltételek. Persze más kérdés, hogy ezekről mit gondolunk általában. A hitelminősítő intézetek tekintetében tény, hogy 30 ilyen bejegyzett, az ezmánál bejegyzett intézet működik, ám három nagy működik, és az EU-n kívül ez a három nagy hitelminősítő intézet határozza meg a, a, a piacot. Kettő ezek közül még nagyobb, a harmadik kisebb. Önmagában azonban ez nem antitrust, nem trust ellenes probléma nem feltétlenül visszaélés a domináns helyzettel a hitelminősítők piacán ez az elrendezés. Ha elemezzük a hitelminősítők helyzetét, akkor arra a megállapításra kell jussunk, hogy szükség van ezek szabályozására. Ezt múlt héten fogadta el egyébként a bizottság harmadik alkalommal, a válság kezdete óta. Megállapodtunk azon szabályokban, amelyeket most majd a tanács és a parlament fog megvitatni, a hitelminősítő intézetek körére vonatkozóan. Főigazgatóságunk e, minden a hitelminősítő intézetek rossz működésének, vagy, vagy működésképtelenségének elemét vizsgálta. Nagyon sok ilyen elem van egyébként, ám egyik ilyen esetben sem tudtunk olyan megoldásokat ö, találni, amelyek a trust ellenes rendelkezésekre utalnának. Ha találunk ilyet, akkor nyilvánvalóan vizsgálatot fogunk indítani, hiszen számunkra is prioritás kell legyen ez. A lehető leggyorsabban biztosítanunk kell azt, hogy ez az ágazat is hatékonyan működjön, amely a mostani helyzetről nem mondható el. Tudnék most a hitelminősítő intézetek működése nagyon kevéssé kielégítő sokszor sok, több, sokkal több bajt okoznak, mint ahány problémát megoldani hivatottak. Ám a szükséges megoldásokat tartalmazza jó részt a múlt heti javaslat. De ez nem a 102-es cikkkel összefüggő kérdéskör. Inkább a, például a, a összeférhetetlenség kérdéséhez, vagy a elemzések módszertanát illető, be, illetően az átláthatóság hiánya lehet egy támadási pont, illetve az átláthatóság hiánya abban a folyamatban, amelyben eljutnak egy-egy kockázat elemzésének értékeléséig. Tehát nagyon súlyos problémák ezek, és kezelni kell ezeket, ám nem a tröszt, tröszt antitrust szabályozással összefüggőek. Illetve a Deutsche Börse, a New York Stock Exchange, és a Stock Exchange összeolvadása, ez tavaly nyáron jelentették be hivatalosan ezt a fúziót, és az év első részében tárgyalásokat folytattunk február óta, a, amelyiként visszanyúlik a fúzió bejelentés előtti időszakra is. Múlt nyáron kaptunk javaslatot panaszt, és foglalkoztunk is. Nekünk is voltak súlyos ellenvetéseink, a felek tudja, tudnak is erről, ezekről az ellenvetéseinkről. Jelenleg vizsgáljuk a felek által benyújtott anyagokat, egy piaci tesztet is lefuttatunk ezekkel kapcsolatban a döntése vonatkozó határidő december 22-től január 23-ára került áttételre a, a beadványok késedelme miatt, addigra tehát döntenünk kell. A felek által benyújtott panaszok, ellenvetések, illetve az érdeket harmadik felek beadványai alapján, illetve a javasolt megoldások fényében, amelyeket a felek nyújtottak be, vagy nyújtanak be az általunk beterjesztett ellenvetésekre, de nem tudom megelőlegezni ezt a döntést. Uh, a konkrét eset helyett esetleg általánosságban szólna valamit a post-trade infrastruktúráról, most már, hogy itt a MIFID is előttünk, versenypolitikai szempontból hogyan látja a jövőt, hozzáférés és a szabályok tekintetében hiszen pénzügyi jogalkotást kell folytatnunk, vannak bizonyos alapelvek, amelyek versenyügyi szempontból talán fontosak lehetnek. Into details, because uh, the cases... Anélkül, hogy részletekbe mennék, hiszen még folyik az ügy, ezért részletekről nem számolhatok be. Elmondhatom, hogy a, a konkrét uh, három tőzsde konkrét fúziója ezen túlmenően többről is szó van itt. A MIFID 2 és a MIFIR fontos, mint az EMIR, mert az EMIR OTC derivatívákra korlátozódott, és a ellenvetéseink vagy fenntartásaink inkább a exchange típusú, tehát rendes kereskedelmi derivatíva számítatott hitelügylet kereskedelmi ügyletekre vonatkozik. Nos, a konkrét ügyel elvonatkoztatva a MIFID 2-ben és a MIFIR-ben lévő korlátozások teljesen összeegyeztethetőek azzal, ahogy szerintem ennek a piacnak működnie kellene. Tudom, hogy nehéz helyzetben van. Következő két kérdés. Peter eh, Seymour és Nikolas Suntis. Herr Kommissar, ich denke auch im Namen... Ähm, Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, az árnyék előadó nevében szeretnék köszöntet mondani, a, amiért a de minimis határ értékek tekintetében, illetve a szociális szolgáltatásokra vonatkozó kivételek eh, ügyében is hajlandó volt a mi irányunkban elmozdulni. Jó volt látni azt, hogy az Európai Bizottság ilyen nyitott volt, nem volt ez kötelező, de az elmúlt hónapokban mégis eh, mi szemszögünkből jól alakulnak a dolgok, ezt mindig jól látni. Egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szociáldemokraták a 14-es cikk értelmében egy jogi keretet kértek. Hogyan fog ez kinézni? Még továbbra is célja az, hogy tartsák ezt a határidőt, vagy esetleg húzódnak a dolgok? Mi? Egy második kérdés inhet fel asszonyhoz kapcsolódik. Ez a jelentés kapcsán újra és újra felmerülnek bizonyos ellenvélemények. Mindenki azt mondja, hogy az Európai Bizottság Hollandiát kényszerítette arra, hogy a szociális lakásépítéssel kapcsolatban ilyen küszöbértékeket állapítsanak meg, és ezáltal a bizottság tönkre kell tenni a szociális lakásépítést, mondják mindenki ezt mondja. Kérdés, hogy a bizottság hogyan jár el. Az általunk folytatott tárgyalások során kiderült, hogy pontosan ez, ez nem helytálló állítás. Ön is így nyilatkozott. Ám világosan be kéne mutatni ezt, hálás volnék, hogyha megerősíteni azt, hogy ezt a szociális lakásépítésre vonatkozó küszöbértéket Hollandia vezette be, a holland kormány, és nem az Európai Bizottság. Ezt a, a kérdéskör minden érintett felével tudatni kéne. Még egy harmadik kérdés, amit Ferejre asszony is feltett, a hitelminősítő intézetek működéséről és a vonatkozó visszaélésekről. A nagy hitelminősítő intézetek tulajdonosi struktúráját megvizsgálva, ezt több héten keresztül lehetne vizsgálni, hogy egyre kikutassuk, mi kihez tartozik, mi, minek ki a tulajdonosa. Azonban az látható, hogy a Standards Poor tulajdonosai nem feltétlenül ugyanazok-e, mint a Moody's-nál, és nincsenek -e kereszt tulajdonlások, egy hálózata ezeknek az összefüggéseknek, összefonódásoknak. Tehát a tulajdonosok végül is lehet ugyanazok, akik egy-egy új minősítésből hatalmas profitot húznak. A kérdésem az, hogy a hitelminősítő intézetek kérdések, illetve a piaci pozícióból a visszaélés nem lehetne egy pontosabb és mérhatóbb vizsgálattárgya az önök részéről, a versenypolitika részéről? Nicholas. Nicholas? Kalimera kirje Almunya. Köszönöm. Biztos úr. Remélem, hogy jó, kényelmesen ül, és most jönnek ugyanis csak a nehéz kérdések. Hollandiáról görög vizekre vezünk. A közelmúltban a pénzügy miniszterek és a német kancellár többször beszéltek a külön gazdasági területek témájáról. Az Európai Bizottság felvetette a magángazdasági területek kérdését, Private Economic Areas témáját. Az Európai Bizottság tárgyalja-e ezt Eh, ezt a kérdést, vagy a görög eh, befektetési törvény módosításának eh, témáját. Különleges pénzügyi kettő terveznek-e bevezetni, és ha igen, akkor ezek megfelelnek-e a versenyjogi, európai versenyjogi szabályoknak? Nagyon Eh, Simon, úr, csak azt mondhatom, amit eh, már már ezelőtt is elmondtam. Eh, jó volt olvasni az önjelentését, jelentését és jó volt együtt dolgozni. Pár hét van már csak hátra addig, amíg a végső döntést az Európai Bizottság meghozza az általános illetve a, a közérdekű gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az egyik kérdés, amelyre utal a jelentésében, az a de minimis szabály. A de minimis szabály pedig azt a küszöbértéket határozza meg, amely alatt nincsen támogatás, illetve az értesítési szabály e, azon szolgáltatásokat részletezi, amelyeknek nem kell beszámolniuk, értesítést küldeniük, mielőtt e, támogatásban részesülnek. Az önjavaslata is sokat segítettek nekünk, de a küszöbértékek kérdése a fennmaradó, megoldandó problémák egyike, kevés megoldandó probléma egyike. Alapvetően e, hasonló véleményen voltunk végig, de fontos volt azt látnunk, hogy eh, pontosan hogyan jó meghatározni a küszöbértékeket. Ami a minőséget illeti, ez egy másik bizottsági kezdeményezéssel függ össze, amely nem az én tárcámhoz tartozik, ezért eh, Michel Bárnyénak érdemes feltennie majd ezt a kérdést ma délután. Innetfeld asszony éppen most sétált ki a teremből, de ugyanazt tudom elmondani neki, mint amit önnek mondtam, és a holland kormánynak is, illetve a frakcióknak is már elmondtam több ízben. És ez a következő. A szociális lakhatási döntéseket Hollandia saját hatáskörében hozza, a holland szervek a holland kormány döntéseit vel kapcsolatban az Európai Bizottságnak a szerepe mindösszesen annyi, hogy elemezzük, hogy ezek a döntések kompatibilisek-e, illetve milyen feltételek mellett kompatibilisek a mi szabályainkkal. Nem voltam, és most már valószínűleg nem is leszek soha holland politikus, ezért nekem ezzel kapcsolatban több tennivalóm nincsen. Ami a hitelminősítő intéz jó, igen, német kapcsolat van, hiszen a családomban, hiszen a másik, a keresztnevem német. Visszatérve komolyra fordítva a szót, a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban jó néhány probléma van. Az egyik olyan problémás kérdés, amelyet a múlt héten az Európa Bizottság által elfogadott javaslat próbál megoldani, amelyről egyébként majd az elkövetkező hónapokban bőven tárgyalhatnak a tanácsa, az összeférhetetlenségi szabály, és az napnál világosabb, hogy van egy bizonyos fajta összeférhetetlenség, amelyet szabályoznunk kell. Sőt, én úgy gondolom nem szabályozni, hanem tiltani kell. Hogyha valaki valamit elemez értékel, akkor nem lehet ügyfél is ugyanez ügyben. Tehát a hitelminősítő intézetekre vonatkozóan nagyon fontos, hogy az összeférhetetlenségi szabályokat rendezzük, ennek semmi köze a szerződés 101-es, 102-es cikkéhez. Még egyszer mondom, ezekhez a szerződés, alapszerződési cikkekhez ennek semmi köze. Az Európai Bizottság rendelkezésére álló eszközök a szerződés 101-es, 102-es eh, cikke értelmében nagyon fontosak. Ezt nem tagadom, ezek fontosak, pont az én feladatom, hogy ezeket az eszközöket alkalmazzam. A német Deutsche Börse, az Euronext és a New Yorki tőzsde fúziójáról beszéltünk egy pár perccel ezelőtt. 9 nem is tudom hány milliárdos fúzióról van szó, óriási összegről van szó, hogy ne hibázzak, nem is a konkrét összeget. Itt egész egyszerűen a szerződés ben lefektetett szabályokat alkalmazzuk. Hogyha valakinek ilyen eh, erős fegyver van a kezében, azt nem használhatja eh, bármire, ugye ahogy a mondás tartja, ágyúval belébre lőni nem lehet, eh, hiszen ha nem megfelelően használjuk az eszközt, akkor annak a hitelességét ássuk alá. A hitel minősítő intézetekkel kapcsolatos problémák nem trösztelenes problémák, komoly problémák, összeférhetetlenségi szabályokkal kapcsolatos problémák, de nem tröszt ellenes problémák. Ezt egyébként bármely tröszt szakértő is megmondhatja. Pár nappal ezelőtt olvastam egy érdekes felvetést, miszerint a hitelminősítő intézetek kartelt alkotnak. Nem. Nagy hibákat követtek el, és óriási kárt okoztak a pénzpiacokon és a gazdaságban, de azt nem mondhatjuk, hogy kartellezéssel nem vádolhatjuk őket. Tehát még egyszer mondom, a szerződés, az uniós alapszerződés 101-es, 102-es cikkét nem sértik. Hogyha valaki a versenypolitikáért felelős, e, mert pedig én az vagyok, és azt látom, hogy valaki a mondjuk a hitelminősítő intézetek a szerződés 101-es 102-es cikkét sértik, akkor azonnal fellépek ez ellen, de ma nem ez a helyzet. Más kérdés persze a szabályozás kérdés, tehát, hogy szigorúbb szabályozást bevezetünk-e, vagy sem, de nem a 101-es, 102-es cikkről van itt szó. Csontészornak is szeretnék választ adni a két-három övezettel összefüggő kérdés az nem merül fel ebben az esetben, hanem inkább az EON belüli térségek közötti eh, különbséget kell megnéznünk, vagyis a 17 tagú euróvezet és a 10 tagállamból álló saját valutát megőrző ország közötti különbség eh, az, amit tekintetben lehetünk. Ők úgy döntöttek, hogy nem vezetik be a közös pénznemet. Az Európai Bizottság pedig részt vesz a tárgyalásokban, hogy a legfrissebb részletét felszabadítsuk a forrásoknak, és Papandreou előző, illetve a, az új görög miniszterelnök úr felkereste Farampe urat, és igyekeznek előrelépni minél előbb ebben a témában. Remélem, hogy a sikerül is. Az Európai Bizottság pedig felállított egy task force-ot, egy munkacsoportot, amelynek az a feladata, hogy a rendelkezésre álló eszközöket a leghatékonyabban használhassák a görög helyzet rendezésére. Remélem, hogy a munkacsoport sikerrel végzi majd a munkáját. Aztán pedig, ami a spekulációkat illeti arról, hogy új övezetek jöhetnek létre. Ezek senkinek nem segítik az ügyét, és megalapozatlanok elnök. Még egy utolsó kérdés, Ráma. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, tisztelt biztos úr. A kérdésem már korábban szerepelt, korábban is feltettem itt a szakbizottságban. Vannak egyes pénzintézetek, pénzügyi szervezetek, amelyek magasabb betétkamatot kínálnak 4%-nál. Talán a választási időszakot kihasználják Spanyolországban, amikor befagyasztások történnek, kormányváltás várható, illetve ebben a környezetben befolyásolják a versenyt, és diszkriminatív gyakorlatot képeznek olyan intézményekkel szemben, amelyek nem éltek ezzel az opcionális lehetőséggel. Több írásbeli kérdést intéztem a bizottsághoz. Korábban azt válaszolta, hogy a bizottság utána meg, de ez nem történt meg. Úgyhogy kötelességem még egyszer önhöz intézni ezt a kérdést. Írásban fogom ezt feltenni, és tulajdonképpen arra szeretnék fényderíteni, hogy miért állunk tehetetlenül ezzel a jelenséggel szemben. Én is kapok kérdéseket olyan pénzintézetek részéről, amelyek nem részesültek a lehetőségből, és megkérdezik tőlem, hogy miért nem kérdezek erre. Én szóban és írásban is felteszem a kérdéseimet, miért nem lép fel erőteljesebben az Európai Bizottság, hogy véget vessen ennek a gyakorlatnak. Válasz. Nos, én nem tudok igazából itt és most átadni önnek egy példányt az írásban megadott válaszomból, csak röviden el tudom mondani, hogy amennyiben jók az információim, akkor Spanyolországban léteznek szabályok a javadalmazási tervek felső korlátaira, illetve hogy a közpénzből finanszírozott adósságállomány kezelésben milyen szabályokat kell követni. Nos, a spanyol helyzetet illetően nem én vagyok a, az illetékes személy, a spanyol hatóságokhoz kell fordulni. Meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak, és a bankfelügyelet, illetve a hatóságok rendelkeznek az erre megfelelő eszközökkel. Hadd tegyem még ehhez hozzá, hogy a Banco de Valencia és egyéb szervezetekre vonatkozó szabályok valóban léteznek, végre is hajtják őket, és az esetleges provizorikus spanyol pénzintézeteket, vagy más tagállami pénzintézeteket érintő könnyítések maximum 6 hónapra vonatkoznak, attól számítva, hogy a tagállami kormányon keresztül az Európai Unió versenyfőigazgatóságához benyújtják a szerkezet átalakítási tervüket. Korábban a spanyol cégek nagy számban, illetve az európai vállalkozások szintén nagy számban nyújtottak be eféle terveket. Ezeket mi megkaptuk, és az egyik elemzett összetevője ezeknek a terveknek, illetve amelyekről dönthetünk, nem úgy, mint a prémiumok ügyében, a, ez a adóságállományjal összefüggő javadalmazási tervnek a szabályai. Tehát erre van ebben a körben lehetőség, és meg is határoztunk felső korlátokat. Amennyiben a szerkezet átalakítási tervet megvitatjuk, illetve engedélyezzük. Az eddigiekben spanyol cégek, spanyol szervezetek kaptak a frop erre vonatkozó forrásokat, tőkét, viszont én nem tudok jóváhagyott átalakítási tervről. Két olyan eset volt, amikor egy vállalkozást felszámoltak, ez a Cassasur, illetve egy másik cég volt, és a hat hónapos időszakon túlmenően, mert időközben várjuk a szerkezet átalakítási terveket, tulajdonképpen a FROP támogatás egyike még 2010 előtt valósult meg, és kevesebb, mint 2%-át jelentette a kockázattal súlyozott eszközállomány arányának. A spanyol nemzeti tervek elfogadását követően a cég által benyújtott átalakítási tervet a spanyol hatóságoknak kell megvizsgálniuk. 2011. január 1-től kezdve az Európai Bizottsághoz benyújtott alakítási terveket spanyol cégek esetében úgy kell kezelni, hogy a hatóságok részletesen megvizsgálhatják ezeket, ön pedig rájuk kérdezhet majd esetenként. Elnök, köszönöm szépen, ezzel a eszmecsere végére értünk. Köszönöm szépen, biztos úr, a részvételt nem vagyok benne biztos, hogy mindenre kimerítő választ kaptunk. Lehet, hogy vissza kell majd térnie hozzánk, de azt hiszem, hogy a legtöbb ügyben, amelyben kérdést intéztek önhöz, információhoz jutottunk, úgyhogy köszönöm szépen, és találkozunk majd jövőre. Köszönöm, mondja biztos viszontlátásra elnök asszony. Right. Okay, we'll just have a... Rendben, néhány perc szünetet tartunk, amíg átrendezzük a termet, illetve a résztvevők helyet cserélnek a következő napi rendi pont tárgyalására. Okay, thank you very much. Rendben, köszönöm. Menjünk tovább. Négyes napi rendi pont. Az Omnibus 2-es irányelv második eszmecseréje ez a módosítóknak. Előrelépés történt a kompromisszum felé, ezt tudom. Most pedig a előadó felé fordulok. Berkhardt tájékoztat bennünket, hogy állnak a dolgok. Köszönöm szépen, elnök asszony! kedves képviselőtársak! Az első eszmecsere október 11-én történt, ezt követően észszerűnek tartottam, hogy második eszmecserére is volt kerülsünk, az Ekon szavazása tudnék karácsony előtt került el talhalasztásra. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a többi politikai frakcióval sikerült összhangot találni, a kettes számú végrehajtó intézkedés, illetve az EU bizottság tervezete tárgyában, amelyet november elején adott át. Az is helyén való, hogy megvártuk a végrehajtó intézkedéseket, mert a keretirányelvvel kapcsolatos vita, illetve az úgynevezett második szintű kérdésekkel foglalkozó vita jogbiztonsági kérdések tekintetében is, meg tartalmi kérdésekben is észszerű, hogy ezeket egyszerre egy keretben tegyük. A tartalmak során ö, szeretnénk ezeket a keretirányelvhez kapcsolni. A bizottság egy általános csomagot terjesztett be. Ám az általános csomag elfogadása előtt meg kell vizsgáljuk, hogy melyek a, a helyén való elemei ennek a csomagnak. November 9-én a bizottság egy technikai tájékoztatót tartott a végrehajtó intézkedések tárgyában, a szakbizottság minden képviselőt meghívták erre. A prezentáció kapcsán ö, szeretném kifejezni hálámat a bizottság képviselőinek, tudom, neked nagyon hasznos kimerítő prezentációra került sor a bizottság részéről, és ezt nagyon jó vita követte szerintem. A, a végrehajtó intézkedések tervezete, illetve a bizottság magyarázata hasznos a kompromisszumok keresése ügyében, a mi is. E, ezen belül főleg a hosszú távú garanciák témára gondolok. A prémium koncepciók terén a anticiklikus prémiumok és a matching prémiumok merültek fel a vitában. Az én területemben megtartom a likvidációs prémiumokat, ám a pontosított benyújtó képviselők többsége világos nyilatkozat egy anticiklikus prémium bevezetésének fontosságáról. És mindenki számára világosá kell tenni, hogy az anticiklikus prémiumok nem csak az illikviditási rizikót kell érintsék, hanem a gyorsan növekvő credit spread risk témakörére is figyelemmel kell lenni. A matching prémiumokkal kapcsolatban viszont, mint korábban, most is igen szkeptikus vagyok. Bár a bizottság ez egy tartós eszközé szeretné ezeket alakítani, ám ez azt is jelenti, hogy még az anticiklikus prémiumok csak bizonyos stressz helyzetekben kerülnek alkalmazásra, addig a matching prémiumok hosszú távon lennének felhasználhatóak, alkalmazhatóak. A biztosítók ugyanakkor vagy az egyik, vagy a másik prémium koncepció mellett ö, ö, választhatnának. Nem tudom, hogy ez nekünk helyén való volna, hogyha a biztosítók európai összevethetőségét éppen egy ilyen technikai szabályozás révén csökkentenénk, illetve ástánk alá. A módosít, azok a módosít, a módosítók egy részénél nem volt világos, hogy a matching premiumok tekintetében hol áll a többség. A bizottság intézkedési katalógusa a mesterséges fluktuációk témájában, illetve a, szimetri, szimet, a közkáratokra vonatkozó extrapolációk tekintetében, ha elkészülnek, akkor biztosítani kell azt, hogy az egyes részletek egymások koherensek legyenek, és konzisztensek is. Nézetem szerint ezek az alapvető kérdések az illikviditási prémium tesztelésvel tesztelésével kapcsolatban, és a bizottság nyilatkozata, illetve az állami támogatások kérdésében felmerül az a kérdés, amelyekkel mindenki foglalkozik, és amely téma is volt a szakbizottságban. A bizottság részéről pozitív jelzés érkezett egy ágazatot átfogó megoldás érdekében. Ezért tartom fontosnak, hogy itt is konzisztens módszertannal éljünk, és ehhez hozzátenném azt is, hogy nézetem szerint érdemes elgondolkozni azon is, hogy vajon a biztosítók területén egyfajta trend meghatározásra élünk, ugyanakkor a saját tőkekövetelmények tekintetében a biztosítók és a bankágazat körében ugyanazon időpontban élnénk szabályozással egy, egy ugyanaz az indító dátummal. Az is segítségünkre volna bizonyal, hogy a bizottság is állást foglalna ezekben a kérdésekben. Úgy gondolom, ezek azok a lényegi témák, amelyek e jelentés kapcsán meghatározzák mozgásterünket. Ennyit szerettem volna mondani, és most megadom a a szót képviselőtársamnak, akinek véleménye és értékelés rendkívül érdekel. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak. A Solvency 2 végrehajtási intézkedésével kapcsolatban fontos lépéseket tettek, és illeszkedik a munkánkhoz. Az árnyék előadókhoz fordulok, először is Peterhez. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük az előadó kemény munkáját, és jó, hogy az Európai Bizottság időben benyitotta a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó javaslatát, hogy egymás mellett vizsgáljuk, hogy mit kell tennünk. A módosítókban már megjelennek egyes következtetéseink. Először is a módosítókat azután nyújtottam be, hogy jó néhány érintettel, érdekelte szakértővel egyeztettem, és végig gondoltam, hogy az első szintű dokumentumot a végrehajtásában ez hogyan befolyásolja. Szerintem a módosítóim inkább az érdemi megfontolásokon alapulnak, és nem a jelenlegi paranoia. Erről ennyit. A Sunrise eh, záradékkal kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kidolgozhassuk eh, ezeket a készségeket. Amikor az IOPA-ban találkozunk valakivel, akkor eh, általában nem az a helyzet, hogy azt mondják, hogy butaság, amit mi javasolunk, inkább azt mondják, hogy mindenek megvan a maga ideje. Hónapok alatt 23 technikai normát bevezetni, amiközben a delegált aktusok évekig tartottak. 2009-ben nem gondoltuk, hogy a Lisbonizálással kapcsolatban ide kerülünk. Meg kell tennünk még hozzá megfelelő módon a rendelkezésre álló hatáskörekkel, de az 1 plusz 1 hónapos megközelítés új megközelítés értelmében a parlamentnek is lesz bőven dolga, nehezebb lesz, mint ahogy azt elképzeltük. Az a véleményem, hogy a megfelelő premium a jó megközelítés. Jó néhány anticiklikus javaslat van, amelyet az első szintű dokumentumban is szerepeltek. Ez az egyetlen olyan jogszabály, amelyre valaha javaslatot tettek, és amely azzal foglalkozik, hogy a prociklikussággal kapcsolatban mit tehetünk. Tehát ez az egyetlen olyan pénzügyi jogszabály, amely erre javaslatot tett, és a parlament sikerének tekinthetjük azt, hogy mi voltunk azok, akik először is ezt javasoltuk. ami nem csak az ágazat, hanem a végfelhasználók számára is fontos, hiszen nem kell többet fizetniük. Az illikviditási prémium eltűnt, és a anticiklikus prémium is eltűnt, de még van extrapolációs módszereink, ezek roppant fontosak a jelenlegi makrogazdasági helyzetben, amely Európa szerte tapasztalható, ezért szerintünk szerint nekünk kiegyensúlyozott álláspontra kell jutnunk. Ez ehhez az országhoz, ahhoz az országhoz tartozik szerintem. Amikor másokkal, más képviselőkkel találkozunk, más érintettekkel, akkor azt mondják, hogy jó, fontos, hogy legyen egy ilyen eszköztár, de majd döntsék el ők, hogy mit akarnak, de egy igaz, kiigazított, hozzáigazított prémium szerintem megfelelő eszköz. A nyugdíjakat ne tegyük tönkre, szerintem ugyanis ez lenne a következménye ennek. Uh, part of the approach which has been put down because I believe that small to medium Úgy gondolom, hogy a kis és középvállalkozások uh, szempontjait is figyelembe kell venni. Nem engedhetjük azt, hogy a beszámolási eljárásból kimaradjanak a kávék. A bizottság és az EIOPA a nemzeti um, szabályozóktól függnek, és megfelelő beszámolást kell kapnunk a KKV-któl is, hiszen különben kimarad egy nagy része ennek a zágnak. A harmadik országbeli specifikációkkal kapcsolatban, nos, a végrehajtási intézkedések kifejtik, hogy miről szólnak ezek az átfogó specifikációk, és nem annyira az omnibus. Nos, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de szerintem inkább ott, mint itt kellene ezeket vizsgálni. Nem igazán értettem, hogy miért akarta bevenni az előadó ebbe. Megmondom őszintén, hogy Berkárt ez ügyben valamit tennünk kell. De nem mindegy, hogy hogy tesz. Oké, okay. um, Szilvi? Szilvi, tessék. Igen, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Burkárnak ezt a munkát, amelyet elvégzett, és amelyet az a bizottság kiegészít, mert valóban sokat segít számunkra. Egy kicsit bonyolult az ügy, és ennél fontosabb is, hogy kiismerjük magunkat ebben a rejtés szakterületben, és ennek alapján járjunk el. Két észrevételem van. Az első, hogy a válság az utóbbi hónapokban jelentősen súlyosbodott, és szakmai, technikai intézkedéseket kell hoznunk, és ez nagyon fontos több területen. Többek között a hosszú távú megtakarítások érdekében. Németországban például az utóbbi időben az egyik elemző úgy nyilatkozott, hogy a befektetők védelme érdekében szükség van különböző intézkedésekre. Tágok adatai nem eléggé megbízhatóak. Nagy a bizonytalanság ez ügyben, és általánosságban annyira zavaros a piac, hogy a reálgazdaság helyzete csak tovább fog romlani. Tehát úgy gondolom, hogy ez lenne az a vezérfonal, amire fel kell fűzni ezt a gondolatmenetet, és nem egyszerűen csak a különböző érintettek és érdekcsoportok közötti egyensúlyt kell elérni, hanem a cél az, hogy hosszú távon stabilitást teremtsünk, hogy közép, illetve hosszú távon ne törjön meg a növekedés dinamikája. Burkát említette, és erre térnék vissza, hogy választani kell a különböző likviditási, illetve anticiklikus, a matching premium eh, eszközök alkalmazása között. Figyeljünk oda, hogy a nemzeti hatóság ne térjen vissza a hátsó ajtón azzal, hogy az európa létrehozásával kapcsolatban különböző aggályos kérdéseket fogalmaz meg, és a felügyelet szerepe alapvető. Egy olyan európai rendszert kell kialakítani, ami hatékonyan működik, és láthatjuk a korábbi példákból, hogy ez különböző problémákat vet fel, mert nagyon eltérőek a helyzetek. Én sem tudok javaslatot tenni a a megoldásra, dolgozzunk rajta tovább, és alakítsunk egy kellően átlátható rendszert. A különböző biztosítók nagyjából azonos helyzetből tudjanak indulni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Ashley. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a többi árnyék előadóhoz csatlakozva Burkárnak megköszönni az elvégzett kemény munkát ebben a témában. Egyetértek a kompromisszumainak a többségével. Kiemelnék néhány aggályos területet. Az első a 138 per 4-es szöveggel kapcsolatos kompromisszumnak a legalitása, illetve megfelelősége a piac működésével kapcsolatban. Az EIOPA az egy EU hatóság, ügynökség, tehát nem tekinthetünk el a feladatköréből származó korlátozásoktól, és ez bíróság előtt megtámadható lenne. Alternatívákat javasoltam Burkádnak, például az Európa iránymutatásokat dolgozhatnak ki a nemzeti hatóságok számára, hogy a egyes kivételeket hogyan kezeljék megfelelő kritériumokkal, és a Maroni problémakört is így lehetne megoldani, vagyis hogy a Nemzeti Felügyeleti Hatóságra bíznánk ennek a megalapítását Objektív szempontokat lehetne egy szabályozási standard keretében meghatározni az Európa számára. Ez a Maroni kérdés, illetve az Exceptional Fall ügyét is rendezi, és aztán a 3-as, 4-es kompromisszum ügyében ezeket nem gondolom támogató jellegűnek, ezek nem segítenek. És úgy gondolom, hogy egy hatásvizsgálatnak kéne megelőznie ezeknek az elfogadását. Vagy negyed évente, vagy pedig tételesen be kellene számolni. Attól függetlenül, hogy az érintettség mekkora értékű. Aztán a visszamenőleges hatály záradék ugyancsak egy olyan problémás terület. Burkább nagyon nehéz szakmai kérdésről van szó, és szeretném, hogyha kielégítő megoldást találnánk, én ezt támogatom. Elnök, Sven. Das Danken mache ich dann doch auf... Németül mondom. Én is köszönöm Burkhardtnak a sok munkát, melyet kifejtett. Igen, ám ami ugye, ami a, ami a szívet érinti, azt németül olyan szépen lehet elmondani. Ezt akartam németül, most szóval angolul folytatom. Először is hasznos, hogy a végrehajtó intézkedések megvannak. Érdekes olvasmány ez, sőt, élvezetes irodalmi mű, ám csak annyit mondhatok, hogy az első elemzés részemről arra vezetett, azt mondjam, hogy jobban át kell vizsgálni ezt. Ahhoz, hogy igen vagy nemet mondjunk, nem kapkodható el, tudod, rendkívül fontos ez a két javaslatcsomag. Érdekes meghallgatni azt, hogy a potenciális értéke vagy, vagy vesztesége mindennek a brit biztosítótársaságok számára 50 milliárd fontra rúghat egy bizonyos időszakon belül. Én nem használom ezt, a, ezt az érvet, de azért látnunk kell a dolog súlyosságát, fontosságát. És nagyon sok idegesség kíséri ezt. És egyrészt azt kell mondanom, nem örülök annak, hogy nem kaptuk meg a preambulum pontokat. Csak a, a cikkeket kaptuk meg, ám a preambulumot nem. Telefonál, körbe telefonáltam, és rájöttem, hogy a preambulum pontok ismeretesek, sőt az ágazati vállalatok is ismerik, és a nemzeti hatóságok is ismerik ezeket, akkor meg mi miért nem kapjuk meg? Én az egész csomagot akarom látni, abszolút elfogadhatatlan, hogy nem kaptuk meg ezeket. Különösen, amikor azt hallom, hogy nagyon fontos információ van a preambulum pontokban. Például a prémiumok ügyében az egyik preambulum pont hangsúlyozza, hogy ez kül- különösen érvényes a kötvényekre is. Erre majd később szeretnék beszélni. Ugyanakkor a végrehajtó intézkedések nem fedik le, illetve nem élnek minden lehetőségével a Solvency 2 irányelvnek, amely a végrehajtási oldalon a mély vagy shell, tehát lehet vagy kötelező kérdéseket tartalmazza, ugyanakkor a végrehajtó intézkedések során csak az egyik lehetőséggel élt a szöveg. És hogy ilyen módon egy puha törvény módszertan érvényesül, mondhatjuk így. Szeretném tudni, miért nem fették le az a mély, azaz a lehet ö, alkalmazását, holott lehetett volna, mert ennek lett volna politikai jelentősége. Mert fontos az, hogy ne csak, kimond, ne csak azt mondjuk, hogy ó, ez mind rendben van, mert hogyha a végrehajtészkedések nem fedik le ezeket, akkor a parlament könnyen mondhatja azt, hogy a saját hatáskörünkben szeretnénk ezeket érvényesíteni. Na most a prémiumok kérdésében azt kell elmondanom, ismerik az álláspontunkat, Először egyetértettem Burkhardtal abban, hogy a, a, a matching prémiumok ügyében, és több képviselő társunk is jelezte, hogy nagyon gyenge ezek megokolása. Ugyanakkor az anticiklikus prémiumokkal kapcsolatban is van több logikai probléma. Először is érvényesül egy prémium akkor, hogyha pénzügyi piacok vagy tőzsdék lefelé túlzottan, le, túlzottan me, lemennek, ugyanakkor ha felfelé mozognak, akkor arra miért nincs kompenzáció? Ez az első kérdésem. Tehát ez a szimetria ügyét érintő kérdés. Ha úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi piacok túlozhatnak reakcióikban, akkor az két irányú lehet. Miért csak az egyik irányt fedjük le? A másik kérdésem a nem tudjuk, és pontosan ez a pénzügyi piacok lényege, nem tudjuk, mi a valóság és mi a túlzás. Egy gyakorlati példával éljek. Mi történt volna, hogyha anticiklikus prémiumot alkalmaztunk volna a görög ö, államkötvényekre? Ez óvat elővigyázatosság intézkedés lett volna a biztosítottak részéről? Nem hiszem. Ezért úgy gondolom, hogy van itt probléma, és ha le akarjuk e, e túlzásokból adódó problémát kezelni akarjuk, ezen gondolkoznunk kell. És ért, értettem Sharon legutóbb megjegyzését is, hogy ez nem csak az ágazat érintő kérdés, hanem a biztosítottak ügyét is érinti. Azonban, ha ilyen módszertant alkalmazzunk, akkor, ahogy javasoltuk, akkor ez nem egy olyan prémium, nem a prémium megfelelő eszköz, hanem egy, egy puffer alkalmazása. Tehát, hogy a pénzügypiacok, ingatagok és, és eh, lehetőség ellen védelmet kell nyújtani, ezzel egyetértek, akkor egy olyan puffert kell alkalmazni, mert mind a két irányba működik, és nem, egy, nem egyfajta ajándékként érvényesül a, a, az ágazat vállalatai számára. És egyetértek Burkhardt egy megjegyzésével is abban is, hogy nem tesztelték ezt. Egy ilyen mélyreható intézkedés tesztelés nélkül bevezetni, nem okos dolog. Gyakran, és újra is elmondjuk a tesztelés mennyire fontos. Meglep, hogy itt nem zavar senkit, hogy nincs tesztelés. Holott ezt ugye általában csak úgy tűnik, akkor alkalmazok a tesztelést, hogyha az valakinek az érdekét szolgálja. Azonban ez itt nem nagyon elfogadható, hiszen egy rendkívül fontosságú ágazatról van szó, hosszú távú kihatású lehetnek az itt hozott intézkedéseknek. Úgyhogy, ha ilyen fontos intézkedésekkel élünk, akkor nem elég, hogyha egy-egy érdek hordozóját hallgatjuk meg, és mondjuk az olasz generáli érdekeire fülelünk csak oda, akinek a, az államkötvények spreadjével van gondja, hanem egy olyan helyzetben, amikor jól tudjuk, hogy nagyon sok befektető és vállalat egyes államok visszafizetési képességétvel kapcsolatban agályokkal bír, mi lesz, hogyha tényleg nem tudják visszafizetni adósságaikat, és ott és működik majd ez a prémium, akkor lesznek fizetésképes telenségi problémák? Hát azt szeretném, ha vállalnánk felelősségünket, az ágazas tabolatásért vállalt felelősségünket komolyan vennénk, ez pedig azt jelenti, hogy ö, komolyan mérlegeljük, milyen intézkedésekkel illünk. És szeretnék rámutatni arra is, hogy a végrehajtó intézkedésekben több egyéb gond is van, ahol is a SZEOPS tanácsait nem vették figyelembe, és gyengébb intézkedéseket tettek a javaslatba, mint a javasoltak voltak, nyilván az érintett ágazati szereplők nyomásának engedve. Az olyan kérdésekben, mint a, a spread kockázatok és a szabadató tőke kérdése. Például a 150-es cikk hangsúlyozza a 39-es tőke, 39%-os tőke tartalék fennállását. A SEOPS 45%-ot javasolt. Miért ez az eltérés? a hasonló kérdés merül fel a stratégiai résztvevők részvétel ügyében, aztán a volatilitás ügyében, ahol a SEOPS ajánlását nem vették figyelembe és hasonló kérdés merül fel a várható profitok és saját tőke várakozások tekintetében. Ezért a következőt kérem. Szerintem ezek a végrehajtó intézkedések ezekben vannak olyan aggályok, amelyeket nem pusztán igennel vagy nemmel tudunk rendezni, hanem azt szeretném kérni a képviselőtársaimtól, hogy egy igazi demokratikus vita tárgyai legyenek ezek a pontok, és adjuk meg a lehetőséget hogy újra nyissuk a módosítók lehetőségét, mert szerintem ezeket a kérdéseket nem lehet megoldani, ha nem lehet módosítókat beterjeszteni, és, és ezeket nem is tudtuk beterjeszteni, mert nem ismertük a végrehajtó intézkedéseket a, a határidő lejárta előtt. Úgyhogy várom a vitát az árnyékelődők ülésén is, és úgy gondolom, hogy egyes biztosítók a, a jelenlegi alacsony kamatlábak melletti nehéz helyzetét. Nagyon fontos teendőink vannak, és várom is ezt szakértői vitát a, a munkacsoportunkban. És még egy gondolat, azt is várom, hogy önök mit gondolnak a hitelminősítékkel kapcsolatos módosítókról, mert itt is van egy olyan gond, amelyet szerintem nem orvosoltunk teljes mértékben, például a biztosítók ágazatban a túlzott függést a minősítőktől szeretük volna csökkenteni. Szeretném tudni, mit gondolnak erről a képviselőtársaim. Elnök, köszönöm, Arlene. Thank you, and I, I also want... Köszönöm. Én is szeretnék köszönet mondani az előadónknak, kiváló átfogó munkát végzett, és megpróbált kompromisszumra jutni. Én egy apró de fontos kérdést vetnék fel a negyedéves beszámoló kérdését. Erre vonatkozó módosított be is nyújtottam. Jó volt azt látni, hogy az ECR frakció talán egyszer, e, most először egyetért a szocialistákkal, az együttműködés új korszaka nyílhat ezzel blokkart. Kedves kollégám, ezzel kapcsolatban következő a problémám. Szerintem egyes szintű szabályokat és önkényes küszöböket nem hiszem, hogy bevezethetünk, hiszen mi lenne ennek a hatása? A jogászokat is megkérdeztem ezzel kapcsolatban, és meglepő volt az, hogy a cégek 99%-át a beszámolási kötelezettség ezekre nem vonatkozna, tehát még rosszabb lenne a helyzet, mint előtte. Ez valószínűleg egy nem várt következménye lenne. És valószínűleg komoly kockázatokat így nem tudnánk érzékelni, hogyha önkényes köszöveket vezetnénk be. Azt tudjuk, hogy az EKB negyedéves beszámolókat <clears throat> követel, hogyha a szabályozók ezt nem gyűjtik, akkor a magáncégeknek még mindig be kell ezeket nyújtani. Tehát szóval valószínűleg átfedés lenne a szabályok tekintetében, többszöri kérés, adatkérés lenne, vagy esetleg helyszíni vizsgálat. Szerintem nem segítenénk csak akkor, hogyha ezt a beszámolási kötelezettséget kivennénk teljes mértékben. El kell gondolkodnunk egy, azon, hogy mi lenne egy jó megoldás. Felesleges terhet nem akarunk a KKV-kra róni, és talán az IOPA megoldhatná ezt a problémát, segíthetne nekünk ez ügyben, hogyha ezeket a feltételeket arányosan, követelményeket arányosan alkalmaznák, adatgyűjtés terén például fontos, hogy a kis cégeknek minél kevesebb nehézséget okozzon ez. Hogyan tudnánk erre megoldást találni? Burkhardt. Az önkényes küszöbértékekkel kapcsolatban honnan jött ez a gondolat, mi annak a logikája, szerintem konkrét adatokat ne adjunk meg, mert a konkrét számok általában a jogszabályokban nem állják ki az idő próbáját, és akkor valószínűleg felül kell vizsgálni őket. Inkább egy rendszert adjunk, rendszert vezessünk be, és ne önkényes, hassajtésszerű küszöbértékeket. Szerintem erre a konkrét kérdésre tudunk majd megoldást találni. Én is szeretnék pár keresetlen szót szólni megváltoztak a körülmények azóta, amióta a Solvency 2 irányelvet elfogadtuk, de fontos, hogy a befektető vezérelt megközelítést megtartsuk, és komolyan elgondolkozzunk azon, hogy a megfizethetőség, a prémiumok, a nyugdíjak tekintetében mit teszünk, illetve a pénzügyi piacok és a fenntartatóság területében meg kell találni valahogy ezt a ezt az egyensúlyt ehhez megfelelő tájékoztatásra és átláthatóságra van szükség, ugyanakkor a beszámolási kötelezettséggel nem szeretnénk túl nagy terhet róni az érintett cégekre. Fontos, hogy a szabályozó felügyeleti szervek hozzáférnek a szükséges információhoz. Láttuk, hogy a kötvények ügyében a Solvency 2 elfogadás óta mi történt, főként az államkötvények terén látjuk, milyen fejlemények voltak érdemes elgondolkozni ezen, hogy eltaláljuk a helyes egyensúlyt. Egyetértek eh, Svennel, amikor az anticiklikus puffereket vizsgáljuk, akkor eh, ezek eh, igazából szimmetrikusak ennek, hogy legyenek, hogy mindkét irányban működjenek, hiszen a biztosítók és a nyugdíj alapok, de a a jó időkben learatják a, a, a, a profitot, és amikor rossz, jönnek a, jön a gazdasági megszorítás, jönnek a rosszabb idők, akkor ellenkező irányba nem működnek ugyanezek a mechanizmusok. A Szolvencia 2-ben már egyébként szerepel ez a nullás kockázat súlyozás tekintetében nem olyan rossz a helyzet. mondanék még pár szót a delegált aktusokkal kapcsolatban. Szerintem nem gondoltuk át eléggé, vagy nem volt alkalmunk a, a, végig gondolni, hogy mennyi időt hagyunk magunknak ezekre a kérdésekre. Amikor a Lisszabonizációt végeztük, akkor a delegált aktusokra még gondoltuk, hogy mennyi időnk van a technikai szabványokra. is different circumstances when we get the whole lot. Az egészet egyszerre akartuk egy irányelvel lefedni, amikor az Omnibus 1 eh, keretében kitaláltuk ezt, azóta teljesen megváltoztak a körülmények, rengeteg minden eh, szerepel az új szövegben. Szerintem a parlament számára az 1 plusz 1 nem elfogadható, az 1 plusz 1 hónapos szabály. Eh, nem szabad olyan helyzetbe hozni magunkat, hogy valamit azért utasítsunk el, mert nem volt időnk alaposan végig gondolni ez számomra elfogadhatatlan lenne. Engem igazából nem érdekel, hogy hogy csináljuk, amíg el tudjuk érni azt, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre. Lehet ez a viszonylagos hatály, a sunrise záradék, vagy bármiféle más mechanizmus. A mély és a shell, azaz a lehet vagy kell a shell akkor használjuk, amikor szorít az idő, tehát kell. A, a mély pedig igazából akkor használatos, ez idáig akkor volt használatos, amikor irányt akartunk szabni annak, hogy mit csinálunk. People to um, uh, you know, stand the test of time, the, those, that possibility is there, and, and I certainly don't. És nem hiszem, hogy mély és a shell ugyanazt eh, jelenti. Nem. Hogyha az idő eh, elszállt a szöveg fölött, és a mélyt néhol serre kell változtatni, hát legyen. Eh, kicsit nagy az alapzaj, akkor még később, minél nagyobb az alapzajnál később fogunk eljutni a szavazáshoz. Sven, a végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban milyen mechanizmussal erünk eh, el, nyújtsuk be a módosítókat, eh, ha nem fogadják el, akkor visszatosítjuk az egészet. Szerintem ez egy működő mechanizmus, ez már a múltban is működött. A végrehajtási intézkedések a múltban is így működtek. Péter ugyanis egy olyan dokumentumot előállíthat, amelyben megfelelő javaslatokat e, szerepeltet, még hogyha technikailag gyakorlatilag ez nem is a végrehajtási intézkedésekhez benyújtott módosítókat e, illeti. Az Omnibus 2 még nem is beszéltünk, most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szót. Röviden szeretnék kitérni néhány észrevételre, amely itt elhangzott. Ami a sunshine, vagyis a visszamenőleges hatályklauzulát illeti, én fontosnak tartom, hogy csomag szinten egyben maradjon ez az egész javaslat. Ez az ágazat számára is nagyon lényeges, mert egyébként a Solvency 2-nek az idő határait elvesztik szem elől. És ezért meg kell őrizni ezeket a reform törekvéseket, ezen a területen, hiszen a felügyeleti hatóságok amiatt aggódnak, hogy nincsen eszközük, adatuk, hogy a válság idején a piacot szemmel tudják kísérni. A hosszú távú garancia tekintetében valóban úgy van, hogy eredetileg csomagformájában készült ez az egész a tagállamok különböző helyzeteit igyekeztünk lefedni különböző eszközökkel, és a versenyhatásokra is igyekeztünk odafigyelni. Ezért igen lényeges, hogy átláthatóak legyenek az intézkedések. Látható a végrehajtási intézkedések tervezetéből, hogy az átláthatóság végigvonul benne. Aztán a Solvency 2 megfelelő adatszolgáltatás beszámolási rendszer nélkül működő és képtelen. Csak így biztosítható, hogy megfelelően működjön, és a felügyeleti hatóságok kezében is adatok kell, hogy legyenek a piac felügyelete során. Tehát ennél szűkebb információ keret nem működhet. A lényegességi szabály úgy gondolom, hogy előre vihet bennünket, tehát a valóban fontos adatokat kell majd szolgáltatni, és ez a felügyeleti hatóságok számára is egy eh, támogató eszköz. Aztán az államadóság ügyében elnök jeleztem a ezzel kapcsolatos workshopon, hogy már a Solvency 2-ben szerepel a piaci beárazásnak a követ, követelménye, ez pedig a biztosítási területnek a fizető képesség meghatározását alapvetően befolyásolja. Tehát az államadóságot is így kell kezelni. És miért nem terjesztettük elő a preambulum bekezdéseket, így hangzott az egyik kérdés, az Európai Bizottság úgy kezelte ezt, mint egy tervezetet, és ez nem egyelőre a bizottság jóváhagyásával bíró csomag még. Tehát ezért nem kapták meg sem a tagállamok, sem más. Továbbra is munkadokumentum, tehát előttünk fekszik az asztalon a mély, a lehet kérdésében egyetértek elnök asszonyok amikor elfogadtuk a keretirányelvet, már akkor megállapodtunk, hogy a shell, illetve a mély megkülönböztetése szorul, és az ekvivalenciával foglalkozó csomagban derült ki, hogy ez a rendszer nem működik részletes iránymutatások nélkül. Más területeken viszont további tapasztalatok kellenek, mielőtt a részleteket kidolgozzuk. Az anticiklikus prémium ügyében már ma is nagyon komoly anticiklikus puffer van a biztosítási területen, tehát nagyon sok rejtett tartalék képzés folyik, és a Solvency 2 egyik előnye, hogy ezt megszüntette, tehát a valós biztosító helyzet feltárását szolgálja. És természetesen, mivel nagy a nyomás, ezt is kellően meg kell határozni, az anticiklikus intézkedés elkerüli azt a piaci ingatag helyzetet, ami nem lenne kedvező, tehát ezért tettük meg a javaslatot. A matching prémiumra vonatkozó kérdésről pedig a következőt mondanám, konkrét körülmények esetében jelent ez megoldást. Ott, ahol az eszközök és a kötelezettségek összehangolása csak így biztosíthatom. Tehát a negatívumok kedvező időszakban pozitívummá alakulnak, tehát így tudjuk kezelni egyensúlyban ezt a két oldalt. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Köszönöm, Bernhard. én... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tekintettel az idő szoros voltára is, hogy szavaznunk kell. Nem sokára rövidre fogom mondandomat, néhány felvetés azért kollégáim gondol gondolataira. Petrus Skinner azt mondotta, hogy a matching prémiumok nagyon fontosak számára. Hát ez lehet, ám ugyanakkor én szkeptikus vagyok, és szerint ez egész koncepciót kell, Péter, a prémiumokkal kapcsolatban áttekintenünk és ott megoldást találni. Ugyanakkor kifejezetten egyetértek azzal a nyilatkozatokkal, hogy a kis és középvállalatokra kell figyelemmel legyünk, és rájuk való tekintettel kell megoldást találni. Szilve Gulár azt mondotta, hogy a prémiumoknál a versenyfeltételekre is nagyon nagy figyelmet kell szentelni, ezzel is egyetértek, úgy gondolom fontos, hogy itt lehetőség szerint egyenlő kiinduló pozíciót alkalmazzunk a biztosítókra. Amit Ashley Fox mondott, azokra kommentálva, a megemlített a 136-os cikk 4-es bekezdésére szerintünk helytálló hivatkozás, ám a két adó megbeszélések során lehet ezen finomítani. Érdekes volt az, az utalás, és el is fogadom, hogy ne lehetne, nem volna észszerű a, azon, hogy mikor lehet megállapítani rendkívüli állapotot, arra vonatkozó feltételrendszert megállapítani. Sven Gigold azt beszélt a végrehajtó intézkedésekről, azok felülvizsgálatának szükségességéről. Igen, magam is, és mindannyian megvizsgáljuk ezeket. Van erre néhány nap. 400 oldalról van szó, nagyon nagy csomaggá vált ez. Meg kell nézzük, hogy valóban nincs-e időbeli szempontból tudjuk-e kezelni ezt a feladatot. Délután talán a árnyékelődőkkal való találkozó során döntetünk erről is nyilatkozhatunk erről is. Sven Gigolt azon kérdését illetően, hogy a preambulum pontokat miért nem kaptuk eddig meg, nos, én is felettem magamnak ezt a kérdést, és az elmúlt héten a biztosnak írtam, és a bárnyének írtam egy levelet. Helyén való volna, hogy a jelentés vég, véglegesítése és szavazása előtt megkapni a preambulum pontokat a bizottságtól. Ellen McCarthy által felvetettek kapcsolatban a negyedéves jelentések ügyében ezt is el kell fogadjuk, és megoldást kell találnunk erre a kérdésre is. Többféle megbeszélést tartottam én is, ahol ezen értékeket és összegeket hallottam én is, de azt hiszem itt megfelelő jó akarattal nem lesz nagy gond ezen pont rendezésében. Ami az elnök asszony által mondottakat illeti a delegált jogi aktusok ügyében, én is pontosan látom, hogy időt kell szakítanunk, megfelelő időt erre a kérdésre is, meg kell vizsgáljuk valóban, hogy összességében mit akarunk e jelentéssel elérni, elindítani az egyensúly, merült fel, mint igény ezzel kapcsolatban, ezt is, ezzel is egyetértek, mint a szabályozás céljával. Köszönöm, köszönöm a, a szerintem jó eszmecserét. Ma délután 5 órakor az árnyékelődókkal tartott ülésem, ülés során tudunk rendezni néhány kérdést. Addig van néhány óránk, hogy felkészüljünk erre, és az Omnibus 2-es irányelv ügyét is napirendre tűzzük. Köszönöm szépen! December 19-én fogunk szavazni a szakbizottságon, annak érdekében, hogy a februári plenáris napirendjére tűzhetjük sok a témát. Kis csúszásban vagyunk, mert meg kellett várjak néhány képviselőt, meg a biztos úrra való eszmecsere is elhúzódott, de igyekszünk utolérni magunkat, lássuk sikerül-e. Ötös napi rendi pont, szavazás az EU versenypolitikára vonatkozó éves jelentés tárgyában. Remélem mindenki készen áll. Mindenkinek, mindenki behelyezte a kártyáját? Először is próbaszavazást szeretnék tartani. Okay, with two socialist cards down. Két szocialista képviselőnek nincs kártyája, akkor mindenki a jó gombot nyomja meg. No. We got 39 cars that 39. 39. Kérdés. A kártya van helyezve, kettő szocialista kártya hiányzik. Van-e más, bármi más gond? Kette nem nyomták meg a gombot. Most meg egyel több ALDE képviselő szavaz, mint lehetne. Nekem nem kell akkor szavazni, ez így egyszerűen megoldható. valaki betette a kártyáját, de nem nyomta meg a gombot. Nem az ujját tesztelem én, hanem a gépet, hogy működik-e. Ön volt az? Akkor kezdjük el. Um, we, we said we're two socialists uh, down, right? So first of all. Tehát említettem, hogy két szocialistával uh, kevesebben vagyunk. Nézzük akkor egy A kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most az imkó 4 következik, mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Aztán imkó 5-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Imkó 13-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, az IMCO 13-asról szavazunk. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az IMCO 4-et elfogadtuk ellenőrzést kérnek az IMCO 4-re, akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Tehát IMCO 4. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 27 igen, 11 nem szavazott mellett egyértelműen elfogadtuk. Most a B kompromisszumról szavazunk két részletben. Az első rész mellette ellene tartózkodik. Első részt elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik. Ezt szintén elfogadtuk. Most következik az IMCO kettes mellette, kiszavaz, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nagyon helyes. Most 8 rész következik nem nagyon tetszik nekem, tehát C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, el, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, e, elfogadtuk, harmadik rész, elfogadtuk, negyedik rész mellette ellene e, tartózkodik, elfogadtuk, ötödik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatodik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetedik mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk figyelmeztetni szeretném önöket, hogy napjaik meg vannak számláva, amennyiben egy kompromisszum belül továbbiakban nyolc részben kell majd szavaznunk, tehát következik a 16-os mellett ellene el, ö, tartózkodás, elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lehet, hogy rosszkor emelték a kezüket, mondja az elnök asszony, tehát megnyitom a szavazást, mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást, és az eredmény elfogadtuk 22-18 arányban. Most pedig következik D kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És folytatjuk a 20-as módosítóval mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette kiszavaz ellene tartózkodik, elutasítottuk. E kompromisszum mellette kiszavaz ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum három részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most az IMCO 3-as következik két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 40-es módosító mellette ellene tartózkodik. Tartózkodik. Elutasítottuk. 41-es két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. G kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette 13-as bekezdés javítja magát az elnök, az, hogy mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, mert nem egyértelmű, hogy ki mikor emelte a kezét. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 8-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, Imkó 8-ról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 58-as módosító mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan az 58-ast, megnyitom mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. A szocialistáknál hányan vannak pluszban, ketten, akkor ez azt jelenti, hogy 21 ellen szavazat, 20 el, ellenében elutasítottuk. És a következő IMCO 14. A szocialisták mellette szavaztak, nem ellene. Tehát az növeli a me- az igen szavazatokat. Tehát 22-19, tehát elfogadtuk. Ebben az esetben okafogyott az IMCO 14, és nem ellenőriztem a jelenlévő szocialisták számát sem. Úgyhogy a jövőben szavazókártyákra lesz szükség. 59-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 60-as módosító mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de elektronikusan ellenőrizzük inkább a 60-ast. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, mert a szocialisták ismét, tehát elutasítottuk. Így kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Két részben a 63-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, ezt elutasítottuk. Következik a 64-es módosító első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66 mellette ellene tartózkodik, azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan, tehát 66-os. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Imkó hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 12 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 73 mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, tehát megnyitom a 73-asról a szavazást. En is megtalálta most már a kártyáját, rendben, köszönöm. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Imko 9 mellette, ellene. Még egyszer kérném, Imko 9 mellette, és ellene tartózkodik. Igen, elfogadtuk. Imko 11 mellette, ellenem tartózkodik. Ellenőrizhetnénk? mert hiányzott néhány kéz bizonyos frakciókból. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ez oka fogyottá vált? Ja, várjunk egy kicsit, tehát szocialisták támogatják, akkor elfogadtuk. 74-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A Tran 1 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 2 mellette ellene tartózkodik, elnézést, Tran 3 javítja magát az elnök, tehát ezt elutasítjuk. Tran 4 mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. Tran 5 első rész mellette ellenem tartózkodik, elutasítottuk. Kettes rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tran 6 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 7 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tran 8 mellette ellene tartózkodik? Nem tudom megállapítani, mert nem látom, hogy ki mire szavaz. hogyha egyes frakciók nem emelik rendesen fel a kezüket, akkor nem tudom megállapítani. Tehát elektronikusan elutasítottuk. Tran 9 mellette. Tehát a Tron 9 első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Trantizm mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Trant 11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Trant 12 mellette, ellene elutasít, ö, <clears throat> tartózkodik, elutasítottuk. Trant 13 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Trant 14 mellette, ellene ki tartózkodik, elutasítottuk Trump 15 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk Trump 16 mellette, ellene tartózkodik, ezt elfogadtuk, Trump 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Tran 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Tran 19 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, Tran 20 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A Tran 21 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a második részt, bár azt gondolom ezt is elfogadtuk. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást, és elutasítottuk ez az eredmény, még a plusz egy szocialistával is. A TRAN 22 első rész mellette ellenem tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette ellenem tartózkodik, elutasítottuk. Tran 23 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 18-as bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös <clears throat> mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az idézetek 1-től 3-ig eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es, 10-es idézet eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk egyes módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, és a 11-19 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most elektronikusan a szöveg módosított változatáról szavazunk, az egész szövegről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És az eredmény 39 igen, nem, 40 igen, két nem, és tartózkodást nélkül elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Does Jelentéstevő tényleg akar beszélni? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a széles körű támogatást, amely jó együttműködésből ered, a, amely az árnyékelődőkkal folytathattam. Egy, a, ez évben írjuk a jubilumát bizonyos témáknak, ezekre koncentrálnunk kell, ez oda vezetett, hogy minden, minden jó gondolat, amelyet felvetettek módosító formájában képviselőtársaim lettek erőnyesíthetők, vagy helyezhetőek el az anyagban. Ezek a gondolatok azonban nem elkerültek elvetésre, hanem ezekre a mm, súlyponti témákra majd jövőben is koncentrálni kell, szerettem volna elmondani. Köszönöm. Uh, I'm very sorry. Nagyon sajnálom. Nem hallottam, amit mondott, mert éppen hallgattam a szakértőinket, a titkárságot, de majd utólag elmondják, előfordul ez néha. Újabb napi rendi pont, szavazás a az eredményező tábláról. Szóbeli kérdés. első hét kérdésről blogban szavazunk, ha mindenkinek elfogadható. Tehát első hét kérdés mellette ellene tartózkodik. Mind elfogadtuk. Nyolcas kérdés mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Elektronikusan szavazunk. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? akkor szavazzanak még, nyomkodják csak a gombokat. Most már tényleg sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Ne, ne, ne, még ne húzzák ki. Dugják vissza a kártyát. Na most lezárom a szavazást. 39 egyhangulag elfogadtuk. Rendben.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 Okay, with those... No, mindazok, akik nem maradnak, kérem csendben hagyják el a termet, és hagyják abba a fecsegést. Hatos napi rendi pont, javaslat az Európai Parlament és Tanács részéről szabályozása az euró érmék forgalomba hozatalának. Megadom az előadónak a szót, Hans Peter Martin. Köszönöm, elnök asszony. Rövide tudom fogni. Mindjárt itt van az ebédszünet. Köszönöm a benyújtott módosítókat. Alapvetően ezek arra koncentráltak, arra a kérdésre. Magyarország beli képviselőtársam nyújtotta be ezeket, főleg a 14-es számú. A vallási kérdések, illetve azok megjelenítése nem lehet sértő semmilyen értékelés alapján. Én egy kompromisszumos módosítóba ötvözném be ezeket, ezt a kérdést, összekapcsolva már más benyújtott módosítókkal, tehát nem lehet sértő, vagy bármilyen a, a, a motivum nem lehet sértő, beleértve vallási, vagy meggyőződésbeli ö, meggyőződéseket. Tehát egy ilyen kompromisszumba olvasztanám be a módosítót. Aztán még egyéb általam támogatható módosítókat érintve szeretném bejelenteni, hogy a bizottság képviselővel folytatott eszmecserék alapján és saját belátásaim alapján három további módosítót készítettem el, melyek arra törekszenek, hogy az Európai Parlament is részt vegyen e szabályozás alakításában, azon pénzérmék. Tehát a illetékes szakbizottságban megvitatott kérdéseket illetően Bose asszony is utalt erre a megfelelő ülésem, és az Ekon szakbizottság elnökeként, illetve az Eurogruppe grup elnökével kellene a kérdésekben tárgyalni, és ott kérem, hogy képviseljen bennünket majd azok, azok, azokon a fórumokon is. Még egy óhaj, melyet támogatok, az, hogy az csak két éven a két évenkénti időszak helyett hat hónapos legyen az, az a határidő, amelyek, mm, amely alapján kiadhatnak, kiadhatóvá válnak emlékjellegű pénzérmék, euróérmék. Aztán szerintem teljesítető igény vagy kérés az, hogy ne csak a rendszeresen kibocsátott érmék, hanem a gyűjtőknek szánt, illetve a megemlékezési célú érmék esetén is vegyük figyelembe azt, hogy ezek nem lehetnek sem sértőek, sem visszataszítóak, semmilyen szempont alapján. Még egy negyedik pont, amely érdekes lehet a, mind a két jelentés kapcsán, hogy az egy és, egy és két eurós érmék kibocsátása tekintetében a tanács, illetve az LKB hatáskörébe első kérdésről van szó, a, fenntartom a módosítóimat, ám valószínűleg hozzá lehet fűzni ezekhez azt is, hogy az Európai Bizottság is kell, hogy vizsgálhassa ezeket a kérdéseket. Mindezek mellett azonban a, jogi, a parlament jogi szolgálata megfelelő állásfoglalást készített elő, amely nem módosító formájában, hanem egy alapkövetelés formájában kell, hogy érvényesítő legyen az egy és két eurócentes érmék vonatkozásában, és ezt is támogatta a szakbizottságban folyó igen élénk eszmecsere. 6-os 7-es napi rendi ponttal együtt foglalkozunk, hogyha bárkiben felmerült ez a kérdés. Jean-Paul, szeretnél ezen a ponton hozzászólni? Köszönöm szépen szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A két jelentés nem tűnik jelentőségteljesnek, nem túl terjedelmes, de az európaiakat valóban tartalmilag érinti. 17 országot érint az euróövezetben az euróérmeknek a kérdése. És a magam részéről hosszú ideje támogatom az elképzelést, hogy valóban kellene egy egy eurós papírpénz. És ennek természetesen az előállítási költségeit tekintetbe kéne venni, de ez egy szimbolikus és gyakorlati értékkel rendelkezik. Tehát a különböző javaslatokat én támogatom is ez ügyben. Köszönöm. Why can't we tip in euros instead of dollars? Uh, yes. Miért nem adhatunk dollár helyett euróban? Borra való, tessék, átadom a szót. Pada. Pada úr. Huittavat ettepanekot és... Köszönöm elnök asszony. Érted a kolme ettepanekot. Et kõik... Köszönöm, érdekes javaslatok ezek. Három megjegyzésem lenne. Az egy-két, egy és két eurós ö, ö, pap, papírpénzekkel kapcsolatban. Nos, elnékelőadóként ezt nem tudom, ezt a gondot, ezt a javaslatot támogatni pénz érmékről szól ez a jelentés, ezért a, a, itt a érmékről beszélünk, nem papírpénzről, úgyhogy nem itt kell ezt a javaslatot megtenni. Persze érdekesnek érdekes a felvetés. Szerintem e, papírpénzben egy és két euróst e, kiadni, e, nyomni szerintem nem célra vezető. Egyébként pedig az Európai Uniónak nem is kell belefolyni, ez a tagállamok Hatáskörre eddig is az volt, ezért az ide vonatkozó módosítókat természetesen nem támogatom. Ugyanakkor egy hatástanulmányt megér az, hogy az az egy és két eurós érméket e, hogyan lehetne Európában cirkuláltatni. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Sophie Inetfeldnek adom meg a szót. Yes, I've, I've looked at... Köszönöm, elnök asszony hans Martin jelentését, mint mindig érdeklődve forgattam, jó néhány javaslatát azonban, mint mindig nem tudjuk támogatni. Az egy és két eh, eurós eh, papírpénzzel kapcsolatban. Nos, Tremóza úr azt kéri a módosítójában, hogy az egy és két euró centes érmékkel kapcsolatban egy hatástanulmányt végezzünk, az egy és két eurós papírpénzekkel kapcsolatban nem tudom, egy hatástalományt végezhetnénk el. Ami pedig a, a, az érmék kinézetét, megjelenését illeti, nos, egyes módosítókban úgy érzem, hogy potenciálisan konfliktus alakulhat ki, hogyha egységes eurónk, fizetőeszközünk van, akkor ez inkább eh, egyesíten sem bennünket, mint megosszon bennünket. Fontos, hogy ez ne váljon vallási kérdésé, vagy nacionalista nemzeti kérdésé. Még egyszer mondom, a közös fizetőeszköz, az euró összeköt bennünket, össze kapcsol bennünket, nem megoszt bennünket, legalábbis az elképzelés szerint. Nem arról kell beszélni, hogy milyen szimbólumok lehetnek Eh, egyes vallásoknak vagy országoknak bántóak. Persze lefektethetünk szabályokat erre, de végső soron a tagállamoknak kell felelősséget vállalni ezért, és az ő feladatuk, az ő felelősség, hogy mindenki számára elfogadható, kinézetű euróérmékkel fizethessünk. Köszönöm, mondja az elnök asszony, senki sem kívánne mást hozzáfűzni, akkor Hans Péter Martinak adom vissza a szót. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, ami az egy és két eurós papírpénzeket illeti utalnék arra, hogy az én módosítóm csak azt kéri, hogy tegyük fel ezt a kérdést, és nem követel döntést ez ügyben. Azonban a sajnálám, hogy a szociáldemokrata frakció technikai szempontból úgy ítélni meg, hogy ez nem illik be a jelentés kereteibe, és megakadályozná ezt a módosítót. Többséget valószínűleg nem kapna. Többször a kolléga, úgy gondolom, hogy arra jó alkalom ez, hogy a pénzügyi válság, a polgárokat terhelő gondjai közepette ezt az észszerű javaslatot egyáltalán felvessük, ezt a kérdést felvessük. Szerintem a parlamentben többség támogatná ezt, és észszerű, hogy legalább elkezdjük ezt a vitát. Meglátjuk, mi lesz az eredménye, de hogy elindítsuk, hogy felvessük, az feltétlenül helyén való szerintem. Ami pedig felt, kollégám gondolatait illeti, köszönöm, hogy emlékeztetett erre, és valóban észszerű, hogy ez egy és két centes ö, ö, érmékre vonatkozó értékelést össze lehetne kapcsolni az egy és két eurós ö, pénz, papírpénzek kibocsátásának kérdése felvetésével. Az egy és két centesek kapcsán én mind jelentős, ugyanakkor más véleményt a, a követek, az egyszer különösen Németországban bír fontos eszmei értékkel, szeretnék, hogyha ismét szerepelne. Tehát van egy ilyen háttér, oké. És a másik kérdés, amelyet felvetett, nos, én sajnálatosnak tartanám, hogyha a módosítót úgy értenék, ahogy ön értelmezte azt az imént. Az volna az óhajom, hogy, hogy, hogy éppen, hogy a nem sértő, tehát, hogy azért, mert ne tartalmazon vallási motivumokat, amelyek sértőek, és ez éppen, hogy az egyesítést, a, a közös értékek megerősítését szolgálja sem, mint a, az, az, hogy éket verjen a tagállamok közé. Nagyon banálisan mondva, szerintem az Európai Unió feladata az is, hogyha bármilyen oknál fogva egy olyan motivumot alkalmaznának, amely sért egy tagállamot, akkor arra nemet mondhassunk. Nem akarok beavatkozni a szubszidítás elvébe, ám észszerű volna, hogy ezzel kapcsolatban azért hatáskörünk volna. Éppen az összekapcsolás szellemében, és nem a, a, nem a nacionalista önérdekűség irányába hatva. Uh, thank you very much. Köszönjük. November 29-én fogunk erről szavazni, hogy a februári plenárisra kerülhessen ez a téma. Köszönöm mindenkinek. A 6-os 7-es napi rendi pontot ezzel lezártuk. Ezzel ma délelőtre végeztünk. Emlékeztetnék mindenkit, hogy háromkor folytatódik ülésünk. Ez mecsere két biztosan és ötkor véget ér az ülésünk, egy kis idő, tehát marad biztos az árnyék előadók találnak eh, tennivalót erre az időre. Tehát találkozunk délután háromkor ugyanitt.